start. Kérem foglaljanak helyet, elkezdjük az ülést. Thank you, thank you. Szeretnék először is köszönetet mondani a hallgatóságnak, köszönöm, hogy eljöttek erre a mai nagyon fontos ülésre. Az innovációról fogunk beszélni, hogyan kapcsolódik ez a fejlesztéshez, illetve mi lenne az Európai Unió nemzetközi együttműködésének jövője. Kiváló vendégeink, meghívótjaink vannak, és később lesz egy különleges meghívottunk is, ide jön majd a Federica, Federica Mogherini és Bill Gates egy későbbi időpontban, talán négy óra körül érkezik. To the European Think Tanks Group for putting this event on today jointly with our Örülök annak, hogy sikerült közösen megszervezni ezt a mai ülést, mert egész egyszerűen kiváló az időzítése. Az Európai Parlamentben a következő Európai Uniós költségvetésről, az MFF-ről kezdünk el gondolkozni, ezen kezdünk dolgozni, és megpróbáljuk azt eldönteni, hogy a jövőben az Európai Unió a különböző fejlesztési finanszírozását hogyan fogja elkölteni a jövőben. Az európai miniszterek a tanács is megtárgyalja ezt, úgyhogy rövidesen megkezdődik majd az a tárgyalás, amely az európai, európai parlamenti képviselők, illetve az európai miniszterek között zajlik majd. A kérdés az, hogy hogyan lehet az összes fejlesztési eszközünket egy eszközzé gyúrni. A parlament megnevezte már a jelentéstevőinket, az egyik itt van mellettem, Michel Görens, Charles Görens, a devében van egy a másik jelentéstevőnk, Frank Engel, ő is itt lesz a mai napon, és az AFED-tel együttesen dolgozunk ezen a kérdésen. Először fordul az elő a parlament történetében az, hogy az afetes és a devés kollégák közösen fogják az Európai Unió külső fellépési költségvetését eldönteni. Azt gondolom, hogy abban mindenki egyetért, hogy az MFF-nek feladata és célja az, hogy a fenntartató fejlesztési célkütűzéseket meg tudja valósítani, és ez a teljes MFF-re vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a külső fellépésre vonatkozó finanszírozás egyik célja, hogy a 2030-as agendát megvalósítsuk. Ez nagyon aktuális ez a mai vita jogalkotók is vannak itt a teremben, úgyhogy ő is, ők is odafigyelnek majd arra, hogy az európai szintenkek hogyan gondolkoznak erről a kérdésről, illetve kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az Európai Bizottság új javaslatéről miként vélekednek. Simon, következik kérem, hogy vezest fel Simon az első panel. Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani a vendéglátóinknek, azt gondolom, hogy a nemzetközi fejlesztésnek eh, Linda kiváló bajnoka volt, amióta elnöklöd a DEVE szakbizottságot. De jó lenne, ha még két-három parlamenti ciklusban itt maradhatnál. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, amit tettél. A mai rendkívüli ülést annak is szánhatnánk, hogy négy-öt órán keresztül megvitatjuk a Brexit kérdését, hogyha valakinek van megoldása az ír határ problémára, akkor kérjük ezt, írják fel egy képeslap hátuljára, és küldjék azt el a bizottságnak. Nem egyszerű a mai délutánunk, tehát próbálom elmondani, hogy milyen sorrendben vitatjuk meg a kérdéseket. Négy óráig gyakorlatilag egy városi, tanácsi vagy önkormányzati vitára kerül sor. mindjárt elmondom, hogy milyen témát fogunk most megvitatni, de a lényeg az, hogy szeretném, hogy minél interaktívabb legyen ez a, ez a vita. Aztán lehet, hogy lesz majd egy két-három perces szünet, de négy órakor ide látogat Federica Moderini és Bill Gates, és mindegyikük hozzászól, illetve Ime Scholz a német diétől is a panel tagja. Aztán meghallgatjuk az önök kérdéseit, és ezre válaszokat fogunk hallani, és ez után lesz még egy rövid eszmecsere, a két jelentéstevő James fog ide látogatni, James Mackey, az ECDPM igazgató, illetve Sebastian Treyer, aki az IDDRI programok igazgatója illetve itt lesz Frank Engel, akire az imer, imént már utaltam. Hadd mondjam el még azt, hogy élő közvetítésben vagyunk, ne felejtjék, hogy a történelem önökre veti figyelő szemét, úgyhogy lehet provokatívnak lenni. Ki van a Twitteren, emelje fel a kezét, ugye mindenkinek itt van a telefonja, van egy hashtagünk, nem látom, hogy fönn van-e már a monitora. Ez pedig ETTG 18-20. Ez a hashtagünk. Remélem itt is kialakul egy véta. Kiválók a vendégeink. Natali Tocsi. Natali Tocsi az ö, Olaszországba érkezett, és a ö, külügyi kutatóintézetnek az igazgatója. Alex Tier, a londoni külföldi kutatóintézetnek az igazgatója, és az, és az ODI azt gondolom, hogy a legnagyobb think tank Európában humanitárius kérdésekben. Ann Brigitte Albrecht van még itt, a Plan Internationalnek az igazgatója, azt hiszem AB-nek hivatja magát, úgyhogy így fogjuk megszólítani, hogy AB. jó Lokusi van még itt, a Nemzetközi Demokrácia és Választó Segítő intézetnek az afrikai és nyugat-ázsia igazgatója. Sárp Görenc is itt van még, szintén a nemzetközi fejlesztés egyik komoly szaktekintéje. Néhány fontos kérdést azért tisztázunk. Még egy kérdés. A kérdésem az, hogyha hogy megtehetjük-e azt, hogy az üles képviselői helyeket elfoglalják, Szerintem bárki leülhet az üres helyekre, hogyha aztán bejön egy mérgesnek tűnő képviselő, akkor persze el kell, föl kell állni, de addig, amíg nem jönnek képviselők, addig helyet lehet foglalni. Jövőre választások lesznek, és az Európai Parlamentben vannak nagy frakciók, lesznek csúcsjelöltek a bizottsági, jelölti, a bizottsági elnöki posztra, spiccen kandidátok, és a 2027-es évig bezárólag most dől el a költségvetés, és hogy politikai szempontból ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, a jövőt alakíthatjuk gyakorlatilag. A kérdés az, hogy a frakciók között vajon mi a különbség a nemzetközi fejlesztési kérdésekben, témákban? Ezt kérdezem a képviselők felé fordulva van arról vita, hogy a humanitárius segényújtáshoz mit, hogyan kötünk, milyen feltételek vannak, milyen helyzet a migrációval, stb. stb. Van olyan, vannak olyan országok, hogy ez egyáltalán nem vita tárgya, mert mindenki egyetért, máshol mert pedig nagy a, a véleménykülönbség. Egy dologban bizonyára egyetértünk, ez pedig az alapelve kérdése, és egy kicsit tesztelném önöket néhány szavazással, hogyha ezzel egyetértenek. Like think about the following question. I'm going to... A következő lenne a kérdés, igennel, nemmel, vagy nem tudom, ma lehet szavazni. Az első kérdés az, a világ tökéletese, és ez -e a világ, lehető világok legjobbika. Hogyha igennel lehet szavazni, nem, nem tudják, nem sok van. Mindenki nemmel szavazottak, az azt jelenti, hogy van még dolgunk. Nézzük a SDIG-ket, 2030-as keret, fenntartó fejlesztési célkütőzések. Ezt nagyon jól leírja, hogy hova, mit szeretnénk elérni, de úti tervnek nem túl jó. Számunkra mégis értékes ez, mert a fenntartó fejlesztés összes dimenziója megvalósul, egy szegénység, fenntarthatóság, és gondolom a saját részvételünk. Az SDG-t, a célküzdéseket ki szereti? Ki nem szereti ezeket? Egy, egy, egy ember van itt. Majd később is jelentkezzem. Ez azt jelenti, hogy, hogy a cél leírása nagyon jó, csak az útterv, úti terv nem kielégítő. Úgyhogy ma nem kell azt bizonygatni, hogy számukra fontos a szegénység, meg világkaotikus állapotban van, különböző politikai perspektívák csapnak össze, a multilateralizmust veszély fenyegeti. Azt hiszem, hogy ebben alapvetően egyetértünk, nem ezt kéne megbeszélni, hanem azt, hogy ezt hogyan kezeljük. Milyen megoldások vannak, milyen alterva, alternatívák vannak, hogyan lehet ebből a válságból kilábalni. És ez főleg itt Európában fontos, mert az EU nemzetközi együttműködéséről beszélünk. Mit, el, mit érhet el Európa? Mi az, amit Európa nem tud elérni? az öt nagy think tank igazgatója az Eurektivben jegyzett egy cikket, én is aláírom ezt. Az automatikus válasz bármilyen kérdésre, bármilyen felvetésre eh, a világban nem Európa. Néha Európa a helyes válasz, de erre a kérdésre nem Európa a helyes válasz. A kérdés az, hogy hol, miben rejlik az Európai Unió komparatív előnye a 28 vagy 27 ország együttműködésének, eh, hol van a megfogható előnye. És mi az, mi az, amit félre kell tennünk, és azt kell mondanunk, hogy ezt valaki más jobban meg tudja oldani. Igazából ezek a kérdések, milyen sürgős dolgokat kell megtenni, és mi az, mi az, amit Európa megtehet. A következők az eljárási szabályaink a mai napon. A képviselőknek megadjuk a szót, természetesen tiszteletben tartjuk őket, de hogyha bárki mondani akar valamit, akkor emelje fel a kezét, és mindenkinek 75, max. 90 másodperce van, el kell mondani, egy ki, ki, bemutat, be kell mutatkozni, valami érdekeset kell mondani, és 90 másodperc után kérem, hogy hallgassanak el. Így pedig kialakulhat a mai napon egy beszélgetés, és nem prezentációkat hallanak. Most nézzünk körbe egy kicsit, hogy ki mit gondol ezekről a témákról, és utána a meghívott vendégeinket fogom megkérdezni, de alapvetően, mint említettem, egy városi önkormányzati ülésen vagyunk. Ki szeretne először hozzászólni, lehet jelentkezni. <coughs> Uh, uh, Linda a főnök, ő mondja, hogy aki hátul áll, az üljön le előre. Jöjjön előre, és üljön le. Ez itt kérem az önkormányzati képviselői ülés, lehet beszélni. Kezdjük például az az úriemberrel, akinek nem tetszenek a fejlesztési célkitűzések. Egyébként nagyon fontos az, hogy igazságosak legyünk nemi, illetve életkori szempontból. Parancsolj! Ingegrisz vagyok. Azt gondolom, hogy belefáradtunk abba, hogy csak mi állunk ki az emberi jogok mellett, másoknak is át kéne vállalni ezt a, vagy másoknak is föl kéne vállalni ezt a feladatot, jó lenne, hogyha Európa nagy lehetne a jövőben. What would you do differently? És mit tenne máshogy? Vagy a jövőbeli képviselők mit, te, mit tegyenek máshogy? Én azt gondolom, hogy sokkal inkább föl kéne emelni a szavukat. Magyarország vagy Lengyelország tépa, téma lehet például, vagy Európán kívül is, vagy a női jogi, egy női jogok tisztelete mellett is jobban föl kéne emelni a szavunkat. Ez mit jelent, hogy azokat ki kéne, hogy azoktól el kell venni a lehetőséget, akik nem halandóak erre? My name is Karol Eitendale. Karol Eitendale vagyok, Belgiumból érkeztem. A fiatal afrikai szakemberek együttműködésével foglalkozunk, olyan emberek ezek, akik magasan kvalifikáltak Afrikában, ide jönnek, itt dolgoznak és hazamennek, ez lenne a lényeg. Afrika iparosítása az, a, a célunk, szerintem ez a megoldás. A kérdés az, hogy hogyan lehet motiválni a nyugati beruházókat arra, hogy Afrikában ruházanak be. Az sdg beszélünk, de azt el szoktuk felejteni, hogy ez a saját jól felfogott érdekünk, hogy Afrikába ruházunk be. Valóban, valójában a korai deindustrializációról beszélnek sokkal inkább a szakértők. Még valaki esetleg kette jelentkeztek, parancsoljanak. Hello? Yeah. <laughs> Hi. Um... Jó napot kívánok! Mary Enkembrock vagyok gyakornok a DG's nál a képzési osztályon, talán hallatszik is a kiejtésemben, hogy amerikai vagyok, de az hozott Európába, hogy az Erasmus Mundus programon belül az európai kultúrát kezdtem el tanulmányozni, ez megváltoztatta az egész életemet. Olyan sokan vettek részt ebben a programban, tanultak az európai kultúráról, és ez annyira hatékony volt, hogy a karriereiket mind jelentősen megváltoztatta. Sok nem csak amerikai nyilván polgár jött ide, tehát ez a program jól működik, és úgy gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az ilyen programokra, és azon országokból, amelyekben nagyobb a szegénység, különösen sok embert kéne Európába hozni. Ön mögött jelentkezett valaki? Oleg Szolkránnak hívnak. Én is amerikai vagyok. És azt a kambodzsai hangot képviselem itt Európában, ami gyakran annyira elnyomott. 2018. júliusában Tudom, hogy ez ismert és sokszorosan ö, ö, köröztetett narratíva a kambodzsai kormány által, de mint kambodzsai amerikai gyakorlatilag még mindig kísértem múltam, noha vagy 40 éve az USA-ban élek. Jó lenne, hogyha a világ tudná, meg tudná, hogy Kambodzsában mindmáig nagyon sokan szenvednek csendben, és jó lenne, hogyha elnézést kérek, hogyha átéreznék ezt a fájdalmat. Van itt egy ember a teremben, aki megpróbálta az emberi szeretetet, a bennünk élő szellemiséget közvetíteni, Harán Kaven, ez az ember, az én elnököm, és egyben a szegénység elleni párt vezetője. Ne haragudjon, lejárt a 90 másodperce, de vettük az üzenetet. Charles Göring jött először talán. Hogy most szeretjük, vagy nem szeretjük a fejlesztési célokat, az nem Európai Uniónak is sok hátraléka van emberi jogi területen. Ezzel kapcsolatban mit tud nekünk elmondani? Azt hiszem, hogy a nemzetközi közösség már megválaszolta az első kérdést. Igen, szeretjük a fenntartható fejlesztési célokat, de késlekedünk ezek megvalósításában, ez a probléma mert ezek a célok nemzetközi konszenzus eredményei, melyet az ENSZ-ben fogadtak el. A multilateralizmus keretében lehet ezt megvalósítani, és Európa nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon ebben. Elmondom, hogy miért. Egy olyan helyzetben vagyunk, amelyet a globális irányítás létrehozása jellemez, hogyha ez a terminus létezik, ezt a futóhomokkal lehet összevetni. Ott van az USA elnöke, aki a multilateralizmust elhagyja, és az Európai Uniónak e tekintetben nagyon fontos zászlóshajó szerepe van. Át kell vennie az EU-nak ezt a szerepet, mi fogjuk azt megmenteni, amit meg kell menteni nemzetközi kapcsolatok szintjén, és megpróbáljuk a modellünket exportálni, a gazdasági, szociális piacgazdasági modellünket a világ más részeire Európa. Tehát egyfajta úttörő szerepet játszik ebben a politikában. Az emberi jogok fenyegetve vannak-e? Az emberi jogokat soha nem lehet teljes mértékben megvalósultnak tekinteni. Ugye az Európai Unióban magában is két olyan tagállam van, akik nem foglalkoznak a szerződésben rögzített jogokkal, nem akarom ezeket megnevezni, mindenki tudja, hogy mely államokról van szó. Miért is vagyunk ebben a helyzetben? Mindig is történhetnek ilyen kudarcos helyzetek, azért, mert nincsenek mechanizmusok, amelyek képesek lennének véget vetni az ilyen megmagyarázhatatlan helyzeteknek és akik ezen mechanizmusok hiányáért felelősek, ők azok, akik elutasítják az Európai Unió intézményének működését javítandó mechanizmusokat. Tehát itt egy kettős cél van, egyrésztről az emberi jogok helyzetét nálunk, a saját házunk táján kell javítani, fedhetetlennek kell lennünk, és hogyha ez megvalósul, akkor tudunk másokat is meggyőzni arról, hogy inspirálódjanak az európai modell nyomán. A kérdésre nem válaszoltál. Volt Európának ö, tehát hogyha Európa önmagában nézett volna, akkor erőteljesebb hangja lenne a világban? Mi a különbség a múlt és a jelen között? Mi a európai potenciál esély arra, hogy befolyásolja a világban történéseket? Ha el ö, tudjuk ezt fogadtatni Kínával, a második szintű igazságszolgáltatás tilalmát. Egyfajta felleviteli bíróságról van szó, amely halálos ítéletet mondott ki egy első fokú ítéletben, és aztán nem lehet továbbvinni az ügyet. Tehát mindenképpen voltak egyedi esetekben olyan eredmények, amiket üdvözölni lehet. Európa ösztönzi az emberi jogok tiszteletben tartását. Ez az egyik alapvető elvünk, amely a szerződésekben van rögzítve természetesen foglalkoznunk kell a problémákkal. Mindenféleképpen azok ellen fel kell lépni, akik kudarcot vallottak ezen elvek tiszteletben tartásában, és más országokban pedig fokozatosan kell haladni, bizalmi viszonyt kell felépíteni, partnereket kell találnunk. Ezek nem mások, mint az államok, az országok, gyakran korrupcióért felelősek, a, mi kötődik európai szereplőkhöz is. Tehát nagyon fontos, hogy ne körben forogjunk ezen ö, ügyekben. Európa megteszi, amit ö, tehet. Ugye ott van a bizottság, ott van a külügyi szolgálat, ö, amely sokkal jobban ki tudja bontani ezeket a kezdeményezéseket, de ez egy úttörő elv, amely az egész politikánk alapjául szolgál. Két másik társjelentéstevő is megerősítheti ezt, Frank Engel kollégám is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az eszköz növelje az Európai Unió elkötelezettségét és hitelezze, hitelességét. By step approach. Uh, can I call... Lépésenkénti megközelítés tehát. Jiménez kolléga a parlament képviseletében. Spanyolul fog beszélni az anyanyelvemen. Como ha preguntado qué es lo que nos gustaría o qué nos gusta. Nos, nem arra fogok beszélni, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, hanem a SDG-kről szeretnék beszélni. Én fölemeltem a kezem, hogy az SDG-k kedvemre valóak. Egyet kíván, egyet választani a 16-ost, ez a BIK-ről, az igazságosságról, és az erős intézményrendszerről szól. Szerintem ez a fejlesztés, a fejlődés lényege. Hogyha ez nincs meg, akkor nincs beruházás, ha nincs beruházás, nincs iparosodás, és ha nincs iparosodás, nincsen sem ipar, sem munka sincsen. Nos, én szeretném a munkámat előrevinni ebben a szakbizottságban, a devében, de én úgy vélem, hogy a vállalatok leginkább azért idegenkednek a fejlődő országban való beruházásoktól, mert nem érzik magukat biztonságban. Az a helyzet, hogy biztonságra van szükség. Ha nincs biztonság, nincsenek, nincs erős intézményrendszer, akkor nagyon nehéz elérni azt, hogy legyenek munkahelyek. Szerintem nagyon innovatívak, sokszor nagyon innovatívak a fejlesztési célkitűzéseink, és nagyon fontos az is, hogy a nőknek megadjuk a szükséges szerepet. A nők ugyanis nem csak hiszen a nőknek sokszor az a szerepe csupán, hogy ivóvizet hozzanak, de hogy, hogyha ez meg lenne oldva, akkor a nők sokkal innovatív dolgokat tudnának előállni. és figyeljük oda, hogy milyen lehetőségek lennének még a nőknek, például apróságok, hogyan lehetne a fényenergiának a segítségével elektromos áramot létrehozni, stb. stb. Szerintem a lányok szerepét is tehát ki kéne jobban domborítani. Köszönöm. Ha megengít, akkor angolul tennék fel egy kérdést, lehet? Lehet, hogy az ön véleményének van olyan következmény, ami a költségvetésre is kihat. Például, hogy az egységes eszközből most vegyünk-e ki pénzt, és tegyünk-e a béke iniciatívába belőle, vagy közel-keletre költsük, vagy konfliktusos országokra. És egyes országokban, ahol a think tankek működnek, ilyen típusú viták zajlanak, új alapok jönnek létre, különböző minisztériumok szintjén van összefogás. Ön ezt akarta itt sugalni? Én nem vagyok biztonsági szakértő, de nem tudom, hogy honnan, hová kell tenni a pénzeket, de ha a migrációról beszélünk, én, mint andalúziai, nagy ott a gond, és mindenki arról beszél, hogy valami Marshall terv szerű kellene, de nem tudjuk, hogy ez honnan jön és hogy hogyan használjuk. Valószínűleg talán e, ezeket az országokat, ahonnan menekültek jönnek, kellene közvetlenül támogatni. Mert e, az a pénz, amit együttműködésre költünk, arról gyakran nem tudjuk, hogy pont mire költik. E, lehet, hogy konkrétabban kellene a migrációs problémákra, a migráció megállítására költeni, átmeneti csatornák nélkül is helyett. El kéne gondolkodni azon, hogy jó -e ez a jelenlegi rendszer, hogy közösbe adjuk a pénzt, és nem nagyon tudjuk, mire megy, és milyen hatékonysággal, és nem lenne jobb egy célzottabb, proaktívabb támogatás olyan helyeken, ahol szükség van rá. Töltsünk most akkor 5 percet a biztonság kérdésével. Ez most egy nagyon fontos téma az európai politikában. Tocsi asszony. Ez nyilván elsősorban egy gyakorlati probléma. Elméletben ugyanis egyetértünk abban, hogy örülünk, hogy vannak milleniumi célok, meg, meg element of development. Now that's In theory, the problem... És hogy megvan ez a 17 fenntarthatósági cél, de az a lényeg, hogy hogyan ö, hajtjuk őket végre a gyakorlatban. És az történik, hogy ahelyett, ahonnan elindultunk, hogy kiszélesítenénk a fejlesztési kört, a biztonság, a béke, a kormányzás, a klíma, az energia, az emberi jogok területére, valójában a gyakorlatban a konkrét félelmek, részben indokolt, részben indokolatlan félelmek kezelésére költjük a pénzeket egyre szűkebb célokra. És ezért az a kérdés, hogy itt egyszerűen több beruházásra van szükség, vagy pedig át kell gondolni a prioritásokat, és hivatalosan is át kell irányítani a pénzeket. Ezekről a prioritásokról, a 16-17 prioritásról kevesebbre. A gyakorlatban már most beszűkült a kör, a széles körű fejlesztés koncepciója, mintha elmosódna. Ön az SDG-knek az egyik kitalálója volt, és ön pontosan elképzelte, tudja, hogy hogyan lehet, hogyan kéne ezeket alkalmazni. Igen, a következő hét év során válaszút elé fogunk állni. Nagyon fontos döntéseknek kell megszületnie, hogy mire költjük a pénzeket, mert miközben meg egyetértünk abban, hogy az SDG-kre szükség van, azt is tudjuk, hogy el vagyunk maradva a 2030-as szegénységi célok tekintetében. Azt is tudjuk, hogy a szegénység egyre erőteljesebben, lokalizáltábban, de erőteljesebben fog megjelenni bizonyos térségekben, és azt is tudjuk, hogy a globális EU-ban származó források nem feltétlenül lesznek elegek ahhoz, hogy pont ezeket az embereket a saját problémáikban segítse. Tehát az SDG-knek csak akkor van értelme amúgy is, hogyha a legszegényebbekre koncentrálunk először. Nem lehet úgy eljárni, hogy most mereven végrehajtjuk a kitűzött célokat, és közben hagyjuk az embereket éhen halni. Tehát biztos, hogy újra kell gondolni az európai segélyezési politikát, és valószínűleg a legfejletlenebb országokba kell kanalizálni az erőforrásokat, a legkitettebb instabilabb országokra, és persze ez is egy SDG cél, mert az instabil, rosszul kormányzott országok támogatása amúgy is ott van, meg a diszkrimináció ellenes harc az SDG célok között, csak az EU költségvetésének olyannak kell lennie, hogy ezeket a prioritásokat tényleg lehessen követni, támogatni, és így lesz legtöbb haszna a fejlesztési pénzeknek. Az SDG-k akkor lesznek sikeresek, hogyha szükségtelenné válnak. Ebben az EU-nak vezető szerepet kell játszania. Miért? Azért, mert mások egyelőre ezt nem teszik jelenleg nem is tudjuk belátni azt, hogy mekkora kihívás ez az MFF, az MFF számára, illetve a fejlesztési együttműködés számára. Teljesen át kéne tervezni gyakorlatilag az MFF-et, a költségvetést, és először a konfliktusos országokban kéne ezt, vagy régióban ezt megoldani, ott kéne leginkább segíteni. Szerintem először is meg kell figyelni azt, hogy jelenleg hogy költjük el a pénzt, Törökország a legnagyobb kezdeményezett itt a régióban, tehát a tíz legnagyobb kezdeményezett itt van az EU szomszédságában, és Törökország a legnagyobb. A hátul jelentkezett valaki, és másfél percet tudunk adni. Yes, uh, Jacqueline Hale from... Jacqueline Hale vagyok, a Save the Children-től. Juncker az unió értékelő beszédében azt mondta, hogy Afrikáról beszélve, hogy Afrikának nem jótékonykodásra van szüksége. Kérdezem, egyet értenek azzal, amit implicite Juncker mondott, hogy segély egyenlő jótékonykodás, vagy támogatás egyenlő jótékonykodás. Továbbra is szükség van ilyen típusú támogatásokra az eszköztárban? Vagy a magánszektor a magánszektor garantált eh, beruházásai önök szerint kompatibilisek az SDG-kkel? Nagyon kíváncsi vagyok eh, hogy arra, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban. Igen, mindjárt, mindjárt. Ön szerint akkor eh, meg kell volni a támogatást, mert az emberek nem kérnek már a jótékonyságból? Kérdezem, hogy a Save the Children erről mit gondol? Ezt mondja a Save the Children, nem. Mi azt mondjuk, hogy a, támogatásnak, a támogatást azt kéne megkapni, akik leginkább rászorultak, például a gyermekek, vagy olyan ágazatok, ahol különös elérintettek a gyermekek. Vajon ez kompatibilis-e a a a magán megközelítésre. Szerintem itt bizonyítékokra van szükség, tényekre. Mi valójában Szerintem nem igazán világosak számunkra még az, hogy mi a megoldás. Nem lehet mindenre gyógyír a magánberuházás, de dönteni kell ügyben. Jó, köszönöm. AB következik mindjárt, illetve még egy kolléga. Tehát a legkevésbé fejlett országokban kéne koncentrálni a legtöbb támogatást, radikális újra gondolásra lenne szükség Sárl azt mondja, hogy az eu emberi jogi szempontból sokkal radikálisabbá kéne tenni. Ki ért ezzel egyet, jelentkezzen. Ki nem ért ezzel egyet, jelentkezzen. Ki gondolkozik jelenleg is az írhatár kérdés megoldásán, jelentkezzen. Mindjárt ön következik, uram, de ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, mert nagy hatással lehet ez arra, hogy a DEVE milyen, mit tud mondani majd a költségvetésen. Norbert Neuser a Fejlesztési Szakbizottságból egy megjegyzést szeretnék tenni. Németül beszélek, így legalább a német kabin is kávézhat egyet, tehát egy észrevétel csatlakoznék a békebiztonság és fejlesztés témájához azt hiszem, hogy jelenleg olyan a helyzet az Európai Parlamentben és az európai politikában, hogy nagyon erősen orientálódunk azon, hogy hogyan lehet leküzdeni a migrációt, tudatosan használom a lekü- hogyan lehet leküzdeni szavakat. Mindent ebből a szemszögből vizsgálunk, és ezért nagyon sok intézkedés, biztonsági intézkedés kerül finanszírozásra. A fejlesztési segélyterületéről. Azt hiszem, hogy fejlesztési politikusokként világosan ki kell mondanunk, hogy a fejlesztési politika célja a szegénység leküzdése, ez egy abszolút prioritást élvez. Hogyha további intézkedések a különböző fejlődő országokban szükségesek a stabilizáláshoz, például a rendőri erők, a katonai erők stabilizálása vagy támogatása, az előfordulhat, de más pénzzel kell ezt finanszírozni, nem pedig azokból a forrásokból kell elvenni, amelyek a szegénység leküzdésére vannak számva. Sokszor halljuk a think tankektől, hogy a kutatási eredmények azt mutatják, hogy ha pénzt köldünk arra, illetve hogy a migráció ellen sokat segítenek a támogatások. Nos, ez az elképzelés, ez nem így van, mert ahogy növekedik a jövedelem ezekben az országban a migrációs kedv is nő. AB, te következnél itt viszont. Beszéltünk az emberi jogoktól, a konfliktusokról Afrikában. Szerintem, amikor ilyesmin gondolkodnak az emberek, akkor gyakran jut eszükbe Afrika. Köszönöm szépen! Erről azt tudnám mondani, hogy jelenleg sokkal tisztában látunk, mint korábban. Látjuk, hogy mennyire összefüggnek a problémák Európában, Afrikában, az Egyesült Államokban, Afrikában. Nagyon sok közös van ezekben a problémákban, az emberi jogok témájában például, és és ez kapcsolódik a szegénységhez, a munkanélküliséghez, az, az egyenlőtlenséghez. Talán ennyire még soha nem volt fontos az, hogy struktúráljuk ezt a párbeszédet. Feltesszük azt, hogy az Európai Unió Azt szoktuk gondolni, hogy az Európai Unió a, meg, a megoldások monopóliumával bír, egy másik régió pedig a problémák monopóliumával. Jó lenne, hogyha nem hatalmi viszonyokkal próbálnánk ezt a párbeszédet vezetni, hanem vagy kezelni, hanem sokkal nagyobb nyitottságra lenne szükség. Erre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy ugye ez egyik hogy az imént felvetett, felvette azt, hogy Európát ismételen tegyük nagyjá. Nos, ami a, polgári, a polgárok jogait illeti, hát bizony az Európai Unión belül is vannak gondok ezekkel a jogokkal. Szerintem a világot kéne nagyjá tenni még egyszer. Nem Európát, a világot. Mert ez az eredménye ennek a nyitott eh, beszélgetésnek, amiről az előbb beszéltem, a nyitott párbeszéd. Én Etiópiában élek jelenleg. Ha megnézzük, hogy Etiópia, eh, hogy, hogy, hogy milyen párbeszéd van EU, az EU és Etiópia között, szerintem, eh, hogyha ezt fölvetnénk az emberi jogok kérdését, akkor az nagyon egyenlőtlenné tenni a viszonyokat, és arról az azzá válna, hogy az Európai Unió kioktat minket. Szerintem át kéne egy kicsit kalibrálni ezt az egész fejlesztési párbeszédet, az SDG mindenkié, és ez nem csupán abban áll, hogy megpróbálják eh, elérni azt, hogy udvariasan kicsit jobban érezzük magunkat. A milleniumi célkitűzéseknél ez volt a helyzet. Tehát ez Latin Amerikára, Afrikára és a Ázsia egyes részeire vonatkozik. Ez nem csupán egy nyájaskodás, kedveskedés, hanem ezek globális szempontból is, az egész világ szempontjából releváns kérdések, és szerintem erről mindenképpen így is, ezt így is kéne kezelni. Igen, Adebayo, az a kérdés, hogy ezt hogyan jelenítjük meg a valóságban az Afrikai Uniónak, el kéne küldeni egy delegációt az EU-ba, és az emberi jogokról kéne beszélni? Hát erre sokok lenne, például a migrációs, migránsok jogaival kapcsolatban vagy hogy milyen botrányos dolgok történnek a tengeren. Ez teljes mértékben sárba tiporja a nemzetközi jogot. Ez nagyon szép beszélgetés lenne. Ezen el lehet beszélgetni. Hogyha a demokratikus Afrika ide jönne, akkor föltenni azt a kérdést, hogy mi a fené folyik itt? Vagy Európa egyes részein. Ez szerintem eléggé kiegyensúlyozná ezt a párbeszédet. És láthattuk azt is, hogy mi történt Abidjanban a legutóbbi Afrika-EU csúcson Abidjanban ezt láthattuk, az afrikai csoport azt mondta, azért bizonyos dolgokról beszéljünk, nem söpörjünk mindent a szőnyeg alá. Nem csak a mi problémáinkról kell beszélni, európai szemszögből, hanem arról is beszéljünk, ami szerintünk problematikus a kapcsolatrendszerünkbe. Ki szeretné, hogy az Afrikai Unióból Brüsszelbe érkezne egy delegáció, és a migrációs válságról beszélünk a földközi tengeren, de jelentkezzenek. Disagree. Ki nem ért ezzel egyet? Van itt támogatás. Gratulálok. EB, AB. Legutóbb, amikor együtt dolgoztunk, akkor szintén erről a kérd- ezekről a kérdésekről beszéltünk. Mit tudnál erről mondani az európai kontextusra vonatkozóan? Szerintem veszélyes úgy felfújni az SDG-k témáját, hogy ők fejlesztési támogatási fő prioritásnak minősüljenek. Ezek a világ és Európa átalakítására irányuló célok, és nem szabad úgy beállítani őket, mint megvalósítatlan célokat. Szerintem nagyon sürgősen arra kell koncentrálni, hogy az SDG 5, az SDG 10 az egyenlőtlenségre irányuló alapok, miközben az Európai Unión belül is egyre jobban nő az egyenlőtlenség. Nagyon téves elképzelés az SDG-t úgy felfogni, mint amivel meg lehet állítani háborús konfliktusokat, vagy politikai bűnözők bűntelenségét meg lehet akadályozni. A nők, a gyerekek erőszaktól való megvédésének egyetlen eszközeként kezelni őket. Múlt héten olvastam Brüsszelben egy jelentést arról, hogy nincs Európában egyetlen olyan nő sem, aki ne félne este, ha kimegy az utcára, többé vagy kevésbé. tehát az erőszaktól való félelem, illetve az erőszak potenciája az univerzális. Sajnos mindenhol megvan. Tehát arra kell gondolnunk, hogy mi az, ami a legsürkősebb, mi az, amit a feministák a, a külpolitikában képviselhetnek. Önöknek vannak képviselői, akiket önök ebből a célból választottak. Erről nincs szó a szövegben. Mi legyen azzal a fejlesztési politikával, amely eleve az egyenlőtlenség megszüntetésére irányul. Ez szerintem nem lehetséges, ezek túlzó célok. Legyünk amennyire lehet konkrétak. Tehát az egyenlőtlenség egy olyan téma, amit hétfő reggel meg lehet oldani, nem. De akkor mi az, ami megoldható? Én most a, a valódi feminizmus céljairól ö, beszélek, nem egy hipotetikus feminizmusról. Növekedés, munkahelyteremtés, programok, fellépések. Charles, tudnál valami konkrétumot mondani ebben az ügyben? Azt hiszem, hogy itt egy nagyon elemi igazságra kell rámutatni, hogy szegények nagyon sokféle országban vannak, a felett országokban is, az sdg viszont mindenkinek választ kell, hogy adjanak a gazdag vagy a szegény országokban élő szegényeknek, tehát mindenki vállalt kötelezettségeket, és egyhangú a vélemény, vélemény ezt, illető, ezt illetően, hogy mindenkinek ki kell alakítania a társadalmi kirekeszt és az egyenlőtlenségek elleni stratégiáját. És ez egy másik párbeszédet feltételez, vagy Afrikával ö, ö, úgy beszélünk, hogy ö, ahogy eddig, vagy pedig komolyan vesszük a fenntartató fejlesztési célokat, és ez azzal jár, hogy minden egyes ország tart egy, el, egy csúcsot, parlament, a kormány részvételővel, és világos elképzelést alakít ki arról, hogy hogyan lehet ezen célokat elérni. Ha semmit nem teszünk, akkor ugyanaz a fejlődés megy végbe Afrikában is, mint Latin Amerikában, nagyon kevés gazdag és sok szegény. Malawi esetében ugye itt egy újraelosztásra van szükség, ha semmit Itt egy társadalombiztosítási rendszert alakítottak ott ki, Malaviban ez egy intelligens újraelosztási megoldás, és az egyenlőtlenségek csökkentésére irányul. A magánszektornak is megvan itt a szerepe, hogyan is lehetne ezt kizárni, vagy kellene. A kormánynak kell döntenie arról, hogy mit kell alkalmazni az adott országban, nem nekünk. Amit mi megtehetünk az az, hogy mi fejlesztünk, de önöknek kell fejlődniük, és mi nyomon követjük önöket, van egy bizonyos tapasztalatunk az egyenlőtlenségek elleni küzdelemben, mert szociális piacgazdasággal rendelkezünk, ez egy modell, és ez, e, ez, erről mások is példát vehetnek. itt a differenciálás elvét kell átgondolnunk, ez a közepes jövedelmű országokat kizárja a fejlesztési segélyből. Noha a világon van ugye szélsőséges szegénység, és a szegények nagy része, akik a szélsőséges szegénységet szenvedik el, azok pontosan a közepesen fejlett országokban élnek, és ezen országokkal párbeszédet kell kezdenünk, azt mondván, hogy önök az első számú felelősek. Mi pénzt adunk önöknek, de önöknek kell megvalósítaniuk a fenntartató fejlesztési célokat, és meg kell változtatniuk a politikájukat. Mi persze technikai segítségnyújtást biztosíthatunk, És itt persze az oroszlán rész a fejlesztési segélyből nem ezáltal közvetítjük, hanem a szakértelmet, a tapasztalatokat adjuk át ezeknek az országoknak, a szociális modellünket, ami nálunk működik, az adókivetési képességünket, az újraelosztási koncepciónkat, és arra ösztönözzük őket, hogy legyenek aktívak, cseréljenek velünk eszmét, mindenhol vannak megoldások, de egyeseken nem követnek következetesen bizonyos modelleket. I would love it if... Szeretném, hogyha egyszer egy papírra leírnák nekünk, és ezt komolyan kérem, hogy hogyan lehet a feminista fejlesztési politikát felismerni az utcákon. Charles, tőled pedig azt szeretném kérni, hogy írd föl azokat az országokat, amelyek nem kéne, hogy pénzügyi segítséget kapjanak a következő időszakban. Ott volt egy jelentkezés közben, egy hölgy. There you, okay, there you are. Sorry, wrong, wrong, wrong quadrant, forgive me. And then we'll come to Natalie and uh, Alex. Tessék, Miriam Blackthorne-nak hívnak, de nagykövete vagyok a Benelux országokban és az EU felé, és lenne egy megjegyzésem azzal kapcsolatban, amit a Save the Children képviselője mondott. Afrikában, hogy olyan típusú legyen a támogatás, mint most, Ugandában már nagyon régóta azon gondolkodunk, hogy nem segítséget szeretnénk, hanem kereskedelemhez való hozzáférést. Persze még rászorulunk a segítségre is, ez igaz, de szeretnénk javítani az arányt a kereskedelem javára. És a legtöbb afrikai ország egyébként ebben gondolkodik, infrastruktúra, kereskedelem fejlesztésben. Amit Linda Evans mondott a feminista aspektusról. Mi megpróbáltuk nemrégiben a következőt. Egy NGO kapott pénzt, és kapott egy díjat is a digitális fejlesztési feladatért. Egynek, egynek hívják, és ezt a céget Ugandában működtetik a nyugati részen, ahol 150 embernek mobiltelefont adtak, és 16 eurót kapott minden falulakó, és 8 eurót minden gyerek, de csak a nők kapták meg ezt a pénzt, akik ugye nem minősülnek családfőnek, de ettől a icike-picike ott nagynak számító támogatástól felelősségvállalási készségük ö, ö, jobban elkezdett kialakulni, persze havonta megkapják persze ezt az összeget, és ez egy óriási támogatást nekik. Egyre több gyerek megy iskolába, jár iskolába, és egyre jobban a saját lábukra állnak, saját kis termelőszövetkezeteket hoznak létre, egyre önellátóbbak. Tehát kicsi összegekkel is be lehet indítani kiváló folyamatokat, az elosztási folyamatok struktúráját, a támogatás struktúráját. Pibalx, Andris Pibalx azt hiszem egyetértene ezzel. Ő ugyanakkor azt is szokta mondani, hogy nem szabadna eh, Afrikában infrastruktúrára pénzt, fejlesztési pénzt költeni, de az ön eh, véleményét, a gazdasági fejlesztésnek a nagyon eh, respektust respektussal illethető elképzelését szerintem fel kell karolni, és persze az európai parlamenti képviselők számára is talán kihívásnak minősülhet, hogy most hogyan választjuk el egymástól az emberi fejlődésre költött pénzeket és a növekedésre folytott, költött pénzeket. Időzünk 15 percet ennél a témánál, de még nem zártuk le az előző kört sem, még Natalinek akartam szót adni. Vissza szerettem volna térni arra, hogy igen, az Afrikának vagy más régióknak adott támogatás van, jó lenne, hogyha megfogalmazódna az a szó is, hogy érdek. Nem cseríti, nem jótékonykodás az, amit csinálni akarunk, hanem azt akarjuk, hogy a helyiek érdeke érvényesüljön. És akkor ez már több, mint fejlesztési együttműködés, sőt, elindult tényleg abba az irányba, hogy kereskedelem, igen, migráció csökkentés, és biztonsági együttműködés, és így tovább. Tehát amennyiben a különböző pénzeket, eszközöket koncentráljuk és újra definiáljuk azt, hogy mit csinálunk, az segíthet. Egy kicsit egyébként térjünk vissza a szegénység csökkentésére. Én itt összne szólva egy, nem értek egyet azzal, ami elhangzott az első felszólalásomban is elmondtam, hogy nem jó az, hogyha egyre jobban leszűkítjük a fejlesztési támogatást egy-két célra. A kihívás pont az, hogy a gyakorlatban működjön a sok terület, és nem csak elméletben. Persze hát egyensúlyt kell teremteni a generális és a specifikus szempontok között, de pont azért fontos ezt itt Brüsszelben, a parlamentben elmondani, mert önök befolyásolhatják azt, hogy mi történik, ha úgy fogják föl a fejlesztést, mint beruházást a jövőbe, a legáltalánosabb értelemben. Um, well, I Alex, köszönöm. Azt hiszem, hogy gyülekeznek a felhők a fejünk felett. Nem a brüsszeli időjárásról beszélek, de látható az eddigi vitából, hogy a konfliktus, a stabilitás mennyiben kapcsolódik a gazdasági problémákhoz, és ez mind, mindez kötődik a, a, a klímaváltozáshoz. Gondolom a legutóbbi klímaváltozásról szóló jelentés óta mindenki rosszabbul alszik, ez a jelentés arról szól, hogy milyen hihetetlen erőfeszítéseket kell ahhoz tennünk, hogy a Párizsi Egyezményben foglaltakat végre tudjuk hajtani. Tudván, hogy ez már nem egy elszigetelt kérdés, ugye néhány évvel ezelőtt a különb néhány évvel ezelőtt a klímaváltozással kapcsolatos munkacsoportok, illetve a fejlesztési munkacsoportok külön ültek a kis odójukban, most ez már nem így van, ők már egymással is beszélnek, és egyértelművé változás, hogy mindezt fel kell gyorsítani. Három elképzelésem lenne, az első az, hogy ugye Franciaország nemrégiben elindított egy új fejlesztési szakpolitikát, és ebben szerepel az is, hogy száz százalékig meg kell valósítani azt, amit Párizsban gondoltunk, tehát ez, ennek horizontálisan meg kell jelenni az összes költségvetési sorban. Az Obama kormányban is volt egy hasonló elképzelés, és fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió ne úgy lássa ezt a dolgot, hogy a klímaváltozás az a 25%-a ezeknek a politikáknak, stb. stb. Nem ezt horizontálisan kell alkalmazni. Nyilván nem ezt jelenti mindez, hogy hogy az összes pénzt klímaváltozásra kell fordítani, hanem hogy ezt be kell kalkulálni az összes számításba. A kutatásra és a klímára is vonatkozik az, hogy 120 milliárdot könt évente az EU arra, hogy támogassa a hagyományos energiaforrásokat ez nem fogja megvalósítani egyrészt a célkitűzéseket, vagy nem segít azok megvalósításában, hanem elveszi a pénzt máshonnan, pedig nagyon gyorsan be kéne ruháznunk abba, hogy az energia, energetikában meglegyen az átállás, élelmiszerre, vízre, ruházkodásra, ilyen kérdésekre kéne sokkal inkább ezekbe kéne beruházni. Én azt mondanám, hogy egyrészt hogy a szegénység csökkentésére koncentráljunk, illetve a klímaváltozás ellensúlyozására, és ez, meg, és ez szerintem gazdasági szempontból is nagyon fontos, hogyha ezzel most nem foglalkozunk, akkor tíz év múlva sokkal súlyosabb problémáink, problémáink lesznek. A globális gazdasági növekedés forog kockán. You're not missing anything, but somebody up there... Valaki, valaki ott hátul jelentkezett. Igen, igen, köszönöm, Simon. Adok Lókeles vagyok, és a Sustainable, Sustainable Development Networknél dolgozom, az az NCGC alatt működik. Innovation and Development, ez lenne a mai címünk, innováció és fejlesztés, és én azt tapasztalom, hogy vissza-vissza csúszunk itt a régi eszmerendszerbe, amit 5-10 évvel ezelőtt gyakoroltunk. Anne Brigitnek igaza volt. Egyértelmű, hogy az sdg mindenkire vonatkoznak, egyetemesek, és sürgősen kell tenni ezzel kapcsolatban valamit. Valami hiányzik azonban a vitából, és ez valamennyire azért kikirajzolódik, főleg a legutóbbi hozzászóló esetében. A negatív dominó hatást kell csökkenteni Európa számára is, és a másik kérdés pedig, hogyan lehet azt megoldani, hogy az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával, Japánnal való kapcsolatunkban is mindenre rá ezek a célkütőzések, hogy, minden, hogy ez horizontálisan megjelenjen. Nem csak a fejleszt, fejlődő országokkal kapcsolatban kell ezt alkalmazni, ezt a megközelítést, hanem az összes harmadik országgal kapcsolatban. Hello, um, I'm James Ingram from the... James vagyok. Természetvédő csoport tagja vagyok. A klímaváltozással a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekre reagálni. Körülök annak, hogy mindez elhangzott, ami elhangzott. A bioszféra egyértelműen igazolja az összes SDG-t, hogyha a bioszférával nem foglalkozunk, akkor a, nem foglalkozunk az összes többi cél esetében nem kudarcra vagyunk ítélve. Lehet, hogy ennek kéne a fő prioritásnak lenni. Szerintem ebből kell kiindulni. Például jobb ökoturizmus, vagy jobb turizmus ezáltal az emberek jövedelemhez jutának, megszűnne a szegénység, és a környezeten is segíteni. Ez lenne, amit ezt szeretem volna mondani, erre kéne koncentrálnunk. Afganisztánban idén több embernek kellett elmenekülnie az asszály miatt, mint amennyinek el kellett menekülnie a talibán alatt. A helyzet romlik, és hogyha nem foglalkozunk ezzel, akkor akkor el fognak törpülni ehhez képest a most nagynak tűnő problémák. Valaki még hozzá kíván szólni ebben a vitában? A globalizációra fogunk most koncentrálni 5 percig, és a panelben résztvevők eh, mindegyikét azt kérem, hogy összegözze ezt, és megpróbáljuk ezt majd eh, a következéseket levonni, hogy rátérjünk eh, Federica Mogherini-re, illetve Bill Gates-re. A, van még ezzel a témával kapcsolatban megjegyzés? Igen, tessék. Jó napot kívánok! Az Európai Parlamentben eh, vagyok gyakornak, és az előttem szólóhoz csatlakoznék. Egy kicsit beszélhetnénk arról, hogy az Európai Unió hogyan léphetne fel erősebben fel a megfogalmazásoknál, eh, például az asszályokat a klímaváltozás tekintetében. Azt látjuk, hogy nagyon nagy a nemzetközi figyelem Szíriával kapcsolatban, a különböző konfliktusokkal kapcsolatban. Nagyon sok érdek van itt, amelyet nem lehet könnyen megoldani. Ott van a másik oldalon Jemen, ahol a legrosszabb, legsúlyosabb dolgok történnek kommentelés szempontból. Ez, mind ez kötődik a konfliktusokhoz, illetve a klímaváltozáshoz is, és szerintem az egyik prioritásnak is ennek kell lennie. My name's David Mc... A uh, kampány aktivistája vagyok. Afrika uh, egyre inkább fiatalabb lesz, Európa uh, öregszik, tudjuk ez milyen problémákkal jár a nyugdíjat illetően. Tehát igazából ez egyfajta egyenlők közötti együttműködésre van szükség, ahogy valaki elmondta. A múlt héten az EU-Afrika kapcsolatokra fókuszáltunk, afrikai országba is érkeztek korábbi kormányfők, egyikőjük sem kért pénzt. Azt kérték, hogy másképp legyen elosztva a hatalom, lehet, hogy több afrikai résztvevőnek kéne az EU-nak átadni a helyét az IMF-ben, befektetésre van szükség az emberi erőforrásokba, az emberi tőkébe, 140 milliárdot szánnak a szegénység elleni harcra az MFF-ben, és a legszegényebb országokat kell segíteni, de nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen fajta irányítási szabályok vannak, mik a, a pénzítetetatás szabályai. Hát ezekkel is foglalkozni kellene. egyenlőtlenség és globalizáció, ezek egymáshoz kötődnek. Egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a, az én hazámban nagyon sok egyenlőtlenséget lehet látni gazdag fiúk a Cityben, vagy ott vannak a jól fizetett eh, vezérgazatók, de azon területek, amelyeket Linda képvisel, ők főként az iparosodás miatt azt látták, hogy nagyon sok munkahely Kínába került át, és így kialakultak az úgynevezett elfelejtett városok. Tehát az egyenlőtlenség mindig kötődik emögött megbújó gazdasági motorokhoz. Lehet, hogy beszélhetnénk erről is, hogy hogyan bánunk az egyenlőtlenség globális motorjaival, és talán néhány szót szólhatnának arról is, hogy az Egyesült Királyságban mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Válasz. Ezek a motorok nálunk a tagállamainkban, amelyek az egyetlenséget hajtják, egy gyakran a politikai kerethez is tök kötődik, de természetesen populista pártok is vannak, ezt valaki elmondta, hogy hogy néz neki ez hogy nézett ki ez a parlament majd 2019 májusában. Valószínűleg lesznek majd itt populista pártok. Látjuk azt, hogy alakulnak bizonyos fajta politikai erők, nem csak a parlamentben, a bizottságban is, hiszen a tagállamok nevezik ki a biztosokat, néhány tagállamok, amelyeket kritizálunk itt, ők is majd biztosokat küldenek jövő össze nagyon nehéz ez a vita, de foglalkozni kell. A Brexitet és azok hajtották, akik úgy érezték, hogy elfeledkeztek róluk. Pont erről beszéltünk a választókerületemben tegnap. Sokan azt úgy gondolták, hogy el kell hagynunk az EU-t, mert csökkentek a bevételeik. Hogyan hat ez ki a fejlesztési politikára? Ez egy politikai keretet teremt, amelyre reagálniuk kell a politikusoknak. Őszintén szólva, igazából csak érintjük ezeket a témákat. Itt van a biztonság kérdése. Ne költsünk annyit a migrációra, a biztonságra, de Frank elment már. Valaki feltette az SCD 16-ot is nem tudunk ebbe már belefektetni, mert nem volt itt biztonság. Tehát politikusként azt kell kitalálnunk, hogy milyen fajta pénzt adjunk a biztonságra a költségvetésből, azon kívül az EU támogatások nem fognak nőni. Jó azt mondani, hogy ez mind menjen a fejlesztésre, és legyen plusz pénz a biztonságra, viszont ebben nem fognak belemenni a tagállamok nem fognak nagy pénzeket adni kö, kö, ö, Brüsszelnek. Nagyon sok kollégának majd a választások előtt meg kell mondani az embereknek. Az emberek szeretnék azt, hogyha pénzt adnánk arra, hogy együttműködjünk más országokkal azért, hogy csökkenjen a migráció, viszont ez nehéz. Uh, nagyon nehéz megtalálni a válaszokat itt. Nem csak kijelentéseket, közleményeket kell kiadni, tényleg jogszabályokat kell alkotnunk, politikai választ kell adnunk, itt a parlamentben kell konszenzust találni, és a tanácsban kell konszenzust kell találni, azért kialakuljon egy megfelelő politika, tehát nagyon keményen el kell még mindezen gondolkodni jó lenne most tudni, hogy milyen a gyakorlat. Milyen volt ott dolgozni, ahol bányákat zártak be, és a társadalmi szorítás problémák miatt kezelni kellett egy társadalmi feszültséget. Natalinak adok majd először szót, aztán Sárlnak, és a vizsgakérdést pedig előre felvetem, mit kéne megváltoztatni a fejlesztés politikában, és mit tehet Európa ebben az ügyben. A, az eddigi vitából már is lejött nekem annyi, hogy ö, könnyű itt Brüsszelben egy technokrata jellegű vitát folytatni az MFF-ről, hogy legyen egységes eszköz, benne legyen -e a fejlesztési alap, tata, tata, tata ezek elméleti másodrangú kérdések. A valódi, igazi nagy kérdés az, hogy lehet-e érvényesíteni a feminista politikát, mit teszünk az emberi jogok ért, hogyan felülünk meg a nagy kihívásátnak, mint a klímaváltozás, a globalizáció. És ugye hat hónap múlva választások lesznek, és úgy tűnik, hogy most minden pártnak azért ki kell majd fejtenie, hogy mit gondol a fejlesztésről, és ez most egy izgalmas téma. Említett felszólalóink, mondjátok meg, hogy mit lehet ebben az ügyben gondolni. Részben ismétlen magam, ne korlátozzuk túlzattan a célokat, inkább szélesítsük őket, be, tegyünk több beruházást, ne csak toljuk a pénzeket, és lépjünk túl az úgynevezett joint up approach koncepcióján. Tehát, hogy a tagállamok majd koordinálnak, az intézmények majd koordinálnak a különböző ágazatokban. Bizonyos értelemben a fejlesztési és biztonsági közösségben már szinte túl sikeres volt az eddigi fellépés, most már tenni kéne valamit migráció ügyben is, és végül pedig arról beszélnék, hogy több bilateralizmusra van szükség. Európa egymaga nem tudja ezeket a programokat levezényelni. Az, hogy mi sokat költünk fejlesztését Európában, ez néha abba a téveszmébe ringat minket, hogy mindent nekünk kell megvalósítani, és elfelejtjük, hogy a helyeknek kell végrehajtani dolgokat, nem feltétlenül csak a mi barátaink ö, állandó barátainkkal kell együttműködni. Ö, nem mindig jön össze a like-mindedoknak a koalíció egy, egy téma kapcsán, és előfordulhat, hogy egyébként politikai ellenfeleinkkel is együtt kell működni, hogyha komolyan gondoljuk a fejlesztési célokat. 10, 12, 11 percünk van, szigorú leszek, úgyhogy mindenkinek két perc marad. Alex, három dolgot mondanék gyorsan. Csináljuk azt, ami működik, mert fel kell mutatni a választóknak, hogy a pénzt igenis lehet jól, hatékonyan elkölteni. Van olyan, hogy hatékony fejlesztési politika, tudjuk a statisztikákból, hogy mely területeken volt eddig a hatékony költés. Azt még nem tudjuk, hogy a migrációt vissza lehet-e fogni pénzzel. De vannak bizonyos témák, amelyek jól működnek, ezekre kell koncentrálni. Ugyanakkor kockázatokat kell vállalni. A, a, néha vállalni kell a kockázatot, ebben a hatalmas globális átalakulási időszakban, ahol a piszkos energiáról a tiszta energiákra állunk át, Európa valamit tehet a jövő generációért, de ehhez be kell ruházni, és, és egyébként nagyon sok minden történik az alsó szinteken, apróban, amit gyakran nem veszünk észre. És a legfontosabb szerintem, tartsunk ki az értékeink mellett, az USA-t és az Európát is valaha a saját elveit tették nagyjá, nem szabad ezeket feladni. Térjünk vissza az alapvető értékeinkhez, már csak a gyakorlatias haszon elvű célok miatt is, amelyek számunkra is aztán hosszú távon mindig bejönnek. Megpróbálom kiegészíteni azt, ami elhangzott, hogy mit csinálhatnánk másképpen, hát azokkal kéne kezdeni a munkát, akiket szolgálunk. Az emberiességet szolgálják ezek a fejlesztési célok, tegyük az embert a középpontba és igen, szerintem is, ami működik, azt vigyük tovább. Ha valami a nőknek, gyerekeknek jó, akkor az mindenkinek jó, ezt tudjuk már, és legyenek prémiumok arra, hogy minél több oldal működik együtt, minél multilaterálisabb egy együttműködés, annál jobb. Egyelőre az EU megvalósít programokat, és kevés együttműködése van a helyi, együttműk, a helyi NGO-kkal, más NGO-kkal, különböző ö, szerveződési szintekkel. A helyi embereknek még mindig túl kevés döntési helyzet és jog jut. Uh, thank you. I... Köszönöm szépen. Én is egyet tudok érteni mindazzal, amit elhangzott, és szerintem arra is oda kéne figyelni, hogy a prioritásokat sokkal jobban igazítsuk, egymáshoz igazítsuk a prioritásainkat. Annak semmi értelme, hogy kontra prioritásokkal dolgozunk meg, és ezek lépjenek a helyi prioritások helyébe. Ez egyáltalán nem segít abban, hogy bármilyen szakpolitikát végrehajtsunk. A második dolog. Azt gondolom, hogy nem voltunk elég figyelemmel arra, hogy milyen makrogazdasági szakpolitikák fontosak. Szerintem az SDG-kben rejlő fontos kérdéseket ezen keresztül lehet megvalósítani. Nem tudjuk, hogy milyen gazdasági megoldások működnek, és illetve hogy mire van szükség a világban, már elnézés, de a generált szegénység sokszor, sokszor a megszorítások túlzott volt miatt jön létre, akkor is, amikor sem értelme ennek a, ezeknek a megszorításoknak. Miért is kéne megszorításokat végrehajtani egy afrikai országban? Csak azért, hogy meg tudjuk mutatni a külföldi befektetőnek, hogy ez egy biztonságos hely, mikor aztán végül nem is, aztán mégse jön oda a befektető, és valójában meglennének az erőforrások erre, hogy ezt megoldjuk egy országon belül, de másra használjuk, és nyilván vannak problémák, korrupció, stb., de szerintem eh, az országon belülről, tehát magában a fejlődő országban sok mindent meg lehetne oldani. Charles, két perc. Köszönöm szépen! ugye tisztában kell lennünk azzal, hogy nyakunkon a választások, az európai választások kontextusát két párt, két párt típus fogja meghatározni. Vannak olyan pártok, akik csak problémaorientáltak, más pártok pedig megoldásorientáltak. Az, a megoldásorientált pártok hosszú távon gondolkodnak, de sokszor ez nem eléggé látható. Szerintem jobb len, jobban kell tudni eladni ezeket az érveket, különben nem fogjuk nem fognak ránk szavazni. A második dolog, hogyha valamit elvállalunk, megígérünk, akkor ezt végre is kell hajtani. Hogyha azt mondjuk, hogy a fejlesztési segélyek ennyit tesznek ki, akkor ennyit ki is kell fizetni. Ebben elmaradtunk az elmúlt időszakban. Az SDG-k az iránymutatások. Nem, nem kell feltalálni a, pal, a spanyol viaszt, megvannak már a célkitűzéseink, ezeket kell megvalósítani. Először házon belül, már csak 12 évünk van, hogy megvalósítjuk a célkitűzéseket, úgyhogy itt az ideje, hogy ezt megtegyük, és saját magunknak kell példát mutatni. Beszéltünk a multilateralizmusról is. Én a multilateralizmusban egyébként a bevezetőmben is beszéltem, mert szerintem ez rendkívül fontos. Nagyon az Egyesült Államok elnöke visszalép a lehető legtöbb multilaterális fórumról. Európának erre kéne megtalálni az ellensúlyt. Akit a jog akit a jog jobban érdekel, mint a hatalom, az szerintem azokat, az, azokat a országokat, régiókat magunk mögé kell tudni tömöríteni, illetve magunk mellé kell tudni tömöríteni. Az összes hozzászólásból, kérdésből magyarázatból azt tűnik ki, hogy szerintem a szakpolitikák koherenciájával gond van. Egy példa. Az Európai Parlament a szakpolitikák koherenciára szóló jelentésemet megszavazta. Ez arról szól, hogy legyen egy, dön, egy döntőbírói mechanizmus, amikor nem, ér, nem értenek egyet a különböző miniszterek, a különböző szolgálatközi, szolgálatközi fórumok ezt egyáltalán nem tudják megoldani. A minisztériumok közötti szolgálatok sem. Szerintem erre mindenképpen ki kell találni egy mechanizmust, hogy tényleg eredményesek legyünk, erre is szükség van, tudom, hogy ez sem könnyű. Lehet az ember szkeptikus úgy is, hogy aktív marad közben. Jó. Most pedig elköszönünk a panel résztvevőitől. Linda elmegy, hogy fogadja a következő vendégeinket. Szerintem elég jól, eh, elég jól érveltünk az ETTG 5 think tanket eh, tömörít több mint 350 kutatót, és egyértelmű, hogy újféle módon kell gondolkodni a fejlesztési politikával, a, a konfliktusokkal, a fenntartásokkal, az emberi jogokkal a, konflikt, a konfliktusos övezetekkel, ezek mind előjöttek. A választásokig a viták lényege nem lehet a mostani eszközök részletei, nem folyhatnak ezek a viták a mostani létező eszközök részleteiről, nem. Egy nagyon komoly átgondolásra van szükség. Két kérdésem van. Jelentkezzenek, hogy hogyha értenek arról, hogy igazi vitára van szükség az elkövetkező fél évben ilyen típusú vitákra, ki ért ezzel egyet, ki nem ért ezzel egyet. Nagyon jó. Követke- következő utolsó kérdésem. Az ETTG és a Parlament Deve szakbizottsága nagyon jó együttműködést rendezett idáig, vagy tartott eddig. Csatlakoznak-e hozzánk? Jelentkezzenek, ha szeretnének csatlakozni hozzánk. Ez elég. A többit meg se kérjük, már így is elegen vannak. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Úgy gondolom, hogy egy nagyon zaftos vita volt. Köszönöm, nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Most pedig tapsoljuk meg ezt a kiváló szakértői panelt. Um, our guest should be here within the... 7 percen belül érkeznek a vendégek. Addig lehet egy kicsit pihenni, de négy órakor pont van újra folytatjuk, vagy folytatjuk az ülést. se non mi lembrar no lugar, Tarak Τώρα then we, then we go on a bit. Uh, just to let you know that, that uh, Federica Mogherini and Bill... Tájékoztatom önöket, hogy Mogherini asszony és Bill Gates egy picit késnek, de remélem uh, így is be fogjuk tudni majd ötig fejezni az ülést. 5-7 percen belül érkeznek.

Um, good afternoon again. Üdvözlök még egyszer itt mindenkit. Gates úrnak és Federica Mogherininek az imént mondtam, hogy ennyire azért nem szokott tele lenni ez a terem. Ez is mutatja azt, hogy milyen hatalmas érdeklődés kíséri a mai vitát. Üdvözlöm Bill Gates-et itt az Európai Parlamentben, és Federica Mogherini asszonyt is ismételten köszöntöm az Európai Parlamentben. fejlesztési politika jövőjéről fogunk beszélni, és nagyon aktuális ez a téma, és jókor érkezett Bill Gates. Itt vannak a, itt vannak a ö, európai parlamenti képviselők is, és a miniszterekkel együtt jogszabályokat fognak kidolgozni egy új keretről az EU fejlesztési politika jövőjéről. Federica és az Európai Bizottsági kollégái terjesztették ezt elő, az ő javaslatukról van szó, ma pedig a fejleszt, fenntartható fejlesztési célokról fogunk beszélni. Az Európai Unió Fejlesztési Bizottsága nevében szeretném önt tehát még egyszer üdvözölni itt az Európai Parlamentben, és nagyon kíváncsiak vagyunk a mondandójára. Simonnak fogom átadni a szót Simon Maxwellnek, aki a mai moderátorunk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen még egyszer a devének köszönöm, hogy vendégül látott a mai napon minket, és lehetővé tette ezt együttműködést. Nagyon örülök annak, hogy ezt a három közismert embert itt üdvözölhetem a panelben, Federica Mogherini, Bill Gates, őt nem fogom bemutatni, a foglalkozása Bill Gates, Paul Ellen elhunytával kapcsolatban hadd mondjam, hadd mondjam el azt, hogy nagyon szomorúak vagyunk, illetve a Német Fejlesztési Intézetnek az elnöke is itt van, Ime Scholz. Az eddigiekben, mint egy másfél óráig egy kis tanácsülést, városháza ülést modelláltunk. Ugye tudjuk, hogy 6-7 hónap múlva sor kerül majd a, az európai választásokra, és elég nagy a tét a fejlesztés mellett kell kiállnunk, meg kell védenünk a fejlesztést, mert bizony vannak olyan erők Európában, akik pont az ellenkezőjét szeretnék. A másik fő célunk pedig az, hogy jobban kimunkáljuk gondolkodásunkat a fejlesztésről, Egyre kevesebb a nagyon alacsony bevételű ország, a legtöbb szegény ember háborús zónában lakik a világban, és nagyon komoly globális kihívásaink vannak, mint például a klímaváltozás, erről is beszéltünk az imént. Ki, ennek a, nyer, ki a globalizáció nyertese, vesztese, a mély szerkezeti változásokat hogyan tudjuk elérni, mi a helyzet a migrációval, a konfliktusokat hogyan oldjuk meg, a háborús konfliktusokat. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek kapcsolódnak a fejlődéshez, a fejlesztéshez, és arra jutottunk, hogy a fejlesztési kérdéseket nem lehet szakmai szintre terelni, melyik költségvetési sor mennyit kapjon, hogyan egyensúlyozzuk ki a, a támogatást A és B régiók között, hanem alaposan át kell gondolni ezeket a kérdéseket. 350 tagot tömörítő, 350 tagot tömörítő európai think tank csoportnak a nevében is mondom ezt. Bill Gates-től, Federica Mogherini-től és immétől fogunk majd meghallgatni, hogy ők mit gondolnak erről. Ez után, miután meghallgatjuk az ő hozzászólásukat, egy eléggé interaktív szakasz következik, és amikor Federikának és Billnek el kell majd menni, utána meghallgatunk három szakértőt, majd James Mackét, az ECDPM-től, Sebastian Treyert fog meghallgatni, az Idrit még, az Idritől még, illetve Frank Engelt, a jelentéstevőt a parlamenttől. Nem is húzom a szót tovább, Federika következik. Szórakoztas minket! Uh, I can try, but... Uh... Megpróbálom, de hadd kezdjem azzal, hogy tényleg ez nagy benyomást tesz rám, mert soha nem láttam meg itt a parlamentbenek telmet ennyire tele, ez az első alkalom. Jó lenne, hogyha az itt lévők eh, tizede legalább ott lenne a Strasburgi vitán, amikor ott vagyok. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vannak a parlamenti képviselők közül is, illetve az Európai Parlamenten kívülről is ez sokat mond arról, hogy milyen hangulat van, és hogy mennyire koncentrálnunk kell, mennyire kell növelnünk a fejlesztési munkánkat. Ezzel szeretném kezdeni. Ez nem szórakoztató, de inkább itt arról van szó, hogy az igazi prioritásokat kell megvizsgálnunk. De ez egy jó üzenet, amit hazavihetünk. Köszönöm nem csak ezt a lehetőséget, hanem ezt a nagyon jó teli termet az Elcsire Gaspieri teremben, ami számomra egy külön megtiszteltetés, és annak is örülhetek, hogy össze lehet kapcsolni a fejlesztési együttműködést és az innovációt, hiszen ez a fejlesztési befektetések jövőjének kulcsa. Hát kezdjem a szám adatokkal Szeretném elmondani, hogy tavaly az Európai Unió és tagállamai többet fektettek be a fejlesztési együttműködésbe, mint a világ többi része összességében, vagyis a, felét adjuk a fejlesztési hivatalos segítségnyújtásnak. Ez 20 milliárd eurót jelent csak Afrikára nézve évente, ezek visszanemtérítendő kölcsönök, nem hitelek. Tehát ez nem jelent tehet a jövő generációk számára. Látni kell azt, hogy mit jelent ez, milyen nagyságrend ez, és el kell mondani azt is, hogy ezt azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ez a mi érdekeinket is szolgálja. Nem elpocsékolt pénz ez, mint néhányan gondolják, szerintem senki nem gondolja ezt. És ez nem is jótékonykodás, nem azért tesszük ezt, mert ilyen jó emberek vagyunk. Azok is vagyunk persze, remélhetőleg, de úgy gondoljuk, hogy ez a legintelligensebb befektetés a saját stabilitásunkba, a saját fejlődésünkbe. Ugyanakkor látunk kihívásokat, láttuk azt, hogy a legjobb módja annak, hogy megvédjük a fejlesztési együttműködést, az az, hogyha ezt sokkal hatékonyabbá tesszük, mint az, milyen az ma. Látjuk, hogy a világ nagyon gyorsan változik, és sokat is változik, és nem elég úgy folytatni, mint eddig. Ezt meg kell tennünk, de mindenképpen gondolnunk kell arra is, mi fog következni. Az Európai Unióban új utakat tártunk fel az együttműködés érdekében, figyelembe véve a fenntartó fejlesztési célokat, minden fajta politikánk iránytűje ez a fenntartó fejlesztési célok. A kiinduló pont számunkra az az, hogy megváltoztassuk azt, hogy működünk az Európai Unióként. Először azzal kezdjük, hogy hogyan végezzük el mi a munkánkat. Erre gondolván megállapodtunk abban, hogy lesz egy fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus, ezt a 2030-as agenda inspirálta, és így a minden európai tagállam és intézmény koordinálja a helyszíni munkáját. Bizonyára tudják azt, hogy a tagállamok és intézmények szempontjából ez a legnagyobb kihívás, többet fektetünk be, ahogy mondtam, a fejlesztés együttműködés, mint a világ többi része. Óriási a hatása mindennek, hogyha mindannyian erre koncentrálunk közös programokkal, De ezen kívül vannak mobilizációs eszközeink, mint például a kereskedelmi konferenciák, vagy a biztonsági együttműködés koordináltan, lépünk fel minden eszközönkül a tagállamokkal és az intézményekkel együtt, és ez valóban változást jelent. Az Európai Unión is változtattunk, de megváltoztatjuk azt is, hogy hogyan működünk együtt a partnereinkkel. Először is az együttműködést az ensz egy új szintre emeljük, másodszorban más regionális szervezetekkel is együttműködünk jobban, mint korábban, harmadsorban pedig egyeztető prioritásainkat a helyi partnerekkel, és ezt sem kell kiemelni, de ez nem mindig volt így. Megpróbálunk elmozdulni a hagyományos donor-fogadó megközelítéstől, és igazi partnerséget kívánunk kialakítani, amelynek során először meghallgatjuk a feleket, mielőtt még cselekednénk. És végezetül pedig a magánszférával és egy újfajta magánszektorral és egy új együttműködést alakítunk ki. Gyorsan elfutok ezeken a változásokon. Először is az ENSZ-szel fenntartott partnerségünk a legjobb módja annak, hogy megvegyük a multilaterális rendszert, amely számunkra egyfajta iránytű, az az, hogy ezt sokkal hatékonyabbá tegyük. Néhány héttel ezelőtt az ENSZ közgyűlésében modernizáltuk a fejlesztési és működési partnerségünket, és meg akarjuk ezt változtatni a világ minden részén. Tehát, amikor egy új programot kezdünk az EU részéről, akkor nem kettőzzük meg azt a munkát, amit már az ENSZ elvégzett, hanem megerősítjük ezt a fellépést. Tehát az EU és az ENSZ koordinálni fog mindenhol, jobban, mint eddig, együtt fogunk működni a helyi partnerekkel. A második pont a regionális szervezetek. Ez az egyik leginnovatívabb kezdeményezés, amit tettünk az, Afrik- az ENSZ-el együtt. Együttműködünk az Afrikai Unióval és az ensz is. Láttuk azt, hogy ugyanolyan érdekeink vannak, és ez a legészszerűbb dolog is, és így egyesíteni kell erőinket. Ez a partnerség azért jött létre, hogy a migrációt közösen kezeljük tisztelettel, illetve emberi módon. És itt a biztonsági fejlesztési kérdések is megjelennek. A közös munkánk potenciálja az Afrikai Unióval ö, óriási. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb most, ez megváltoztathatja mind az európai-afrikai hozzáállást is. Az afrikai felek nagyra értékelik a munkánkat a fejlesztés segítségnyújtás területén, de amit tényleg kérnek tőlünk, és amit tényleg érdekes számukra, az a befektetés, a munkahelyteremtés, a partnerség kialakítása, politikai, párbeszéd formájában, és nekünk, európaiaknak látnunk kell azt, hogy meg kell tennünk azt, hogy meg kell tennünk, és ez nem jótékonyság, hanem közös projektekre van szükség. El kell mondjam őszintén, hogy pont itt volt a meghallgatásom ebben a teremben, pontosan négy évvel ezelőtt, mielőtt főképviselő lettem volna, és emlékszem, hogy amikor Afrikát említettem, a fő prioritásként az között évre, akkor nagyon szkeptikusan néztek rám, Azt mondták, hogy a geopolitikai játszmák tekintetében e, Afrika csak fejlesztés, fej, fejlődési segítségnyújtás. Engedjék meg, hogy kicsit cinikus legyek, de köszönhetően a migrációs válságnak az Afrikával fenntartott partnerségünk a legjobb befektetés Európa egésze számára. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan akarnak jelenleg, nagyon sok nemzetközi szereplő Afrikában befektetni. Sokan úgy látják, hogy az afrikai befektetés által növelni lehet a befolyásukat, vagy ki lehet így aknázni a helyi erőforrásokat. Számunkra, európaiak számára viszont ez arról szól, hogy az afrikai társadalmakat erősítsük, lehetőséget adunk a nőknek, a fiataloknak, befektetünk az emberi fejlődésbe, befektetünk a jogállamiságba, jó irányításba, jó kormányzásba, illetve az emberi jogokba. Az Afrikába történő befektetés európaiak számára arról szól, hogy segítsük a helyi közösségeket, a, megpróbáljuk a standardokat növelni, legyenek azok környezeti, munkajogi vagy emberi jogi standardok, és befektetünk úgy, hogy a béke valóban tartós legyen, mert lehet bármilyen fajta békeszerződés, de mögött a társadalmaknak kell állniuk. Teljes mértékben a fenntartható fejlesztési célok dittelják az afrikai segítségnyújtásunkat. Helyszíni szinten létezik egy globális iránytű, amely az fellépésünket irányítja, és van egy helyi iránytű is, amely működünk a partnerországokkal. 95%-a a fejlesztési segítségnyújtásnak az Európai Unióból egyeztetve van a nemzeti prioritásokkal, amelyeket a partnerországok határoznak meg. Az új EU költségvetésben megpróbálunk még több programot létrehozni a partnereinkkel. Úgy gondolom, hogy ennek kell lennie az új szabálynak. Közösen kell meghatározni a programokat, a prioritásokat. Ha most, hogy rátérjek a költségvetésre, azt javasoltuk, hogy a költségvetés 30%-kal magasabb legyen, mint az előző, és ennek az oroszlán része Afrikára esne. 30%-kal több ez a Brexit, illetve a költségvetési korlátozások területén ez egy igazi forradalom. Nem, hogy progresszív, ez forradalom. A parlament és a tanács elé fog kerülni majd ez a um, javaslat. Szálljanak rá időt, de a jó megoldást, jó találják meg, kérem. Ez a legszükségesebb és legészszerűbb befektetés, amit tehetünk, és ez az a terület, ahol mi csak Európai Uniós fellépésünk valóban változást eredményet, mert a 20 milliárd euró csak Európára évente, ezt egyetlen egy állam sem tudja biztosítani. Végső pontom, hogyan változtatjuk meg a magánszektorra fenntartott együttműködésünket, egyről nem tudjuk a fenntartató fejlődési célokat megvalósítani, ezért kell, ezért van szükség a magánszektorra, ezért kell kezdeményezéseket tenni. Két példám lenne erre. Az első a külső befektetési terv Afrika számára, illetve a szomszédság számára. A cél az az, hogy bevonzuk így a magánbefektetéseket ezekbe a régiókba, ahol nehéz befektetni a magánszektornak a biztonsági kockázatok miatt, de azért is, mert bizonyos országban nincsenek jelen nemzeti nagykövetségek, viszont az EU-nak vannak a nagykövetsége, és ezáltal tudjuk segíteni a magánszektor munkáját. De nem csak magánbevezetésről van itt szó. Itt ezzel próbáljuk elérni a fenntartató fejlesztési célok elérését. Garanciát is adunk a befektetésekre. A terv jelenleg még kidolgozás alatt van. A cél az az, hogy 44 milliárd euró befektetés lehessen mobilizálni 2020-ra, amely óriási mértékű pénz. Ezzel fedez, fejezem be. A Technic Global Tech Panel is létezik, a Microsoft is részt vesz ebben, együttműködünk ilyen tech cégekkel, megpróbáljuk erősíteni például Tunézia esetében a digitális képzettséget. Ez egy túlságosan ambiciózus cél lenne a kormány számára, viszont a magáncégek nem tudnak ezt elérni a állami támogatás nélkül, és így próbáljuk segíteni a tunéziai fiatalokat. Ezek óriási lehetőségeket jelentenek. Azzal áram, amivel majd valószínűleg Bill fogja kezdeni. Néha nem látjuk Európában azt a potenciált, illetve azt a felelősséget, amelyen rendelkezünk. Nagyon nincs csak a saját problémáinkra koncentrálunk, de az, hogy én láthattam a partnereink szemén keresztül Európát, én láttam azt, hogy mekkora felelőssége és mekkora erővel ö, rendelkezünk. Számítok önökre, akik itt vannak, a parlamenti képviselőkre, de olyanokra is, akik az európai intézményeken kívül állnak, hogy a lehető legjobban kiaknázzuk az erőnket, megfelelve érdekeinknek és értékeinknek, és példát mutatunk, úgy, hogy megfelelő módon fektetünk be a fejlesztési célokba. Köszönöm. I get the privilege of asking Nekem van olyan előjogom, hogy egy kérdést föltegyek, mielőtt átadom a szót Billnek. Tudom, hogy másoknak is, mások is szeretnének kérdéseket feltenni. Meggyőzött. Meggyőzött. És szerintem a teremelőket mind meggyőzte. Nagyon jó dolog az, hogyha valaki koncentráltan el tudja mondani azt, amit gondol, és még ösztönöz is másokat is. Nem mindig ilyen könnyű, nem mindig egyszerű érvelni ilyen kérdésekben, amikor tagállamokban jár, amikor különböző közönségek előtt ezt elmondja, akkor mit gondol ön szerint a választások előtt mik a legnagyobb veszélyeink a fejlesztés, fejlesztése vonatkozóan? Hát őszinte fogok beszélni, politikai szempontból is őszintén. A migrációs arról, hogy a migrációs válság milyen alkalmat vagy lehetőséget teremtett, erről elég cinikusan beszéltem. Egyébként arról van szó, hogy kicsit másra kell odafigyelni. Nagyon fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy hol tartottunk négy-öt évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, amikor mindenki pánikba esett, olyan sokan érkeztek Európába, és azt mondták az emberek, hogy, hogy az, a kiváltó okokat, a migráció kiváltó okait kell kezelni. Ez a fejlesztés hiánya, a egészséghez való nem megfelelő hozzáférés, a különböző betegségek, a klímaváltozás, háborús konfliktusok, és mindehhez hosszú távú beruházásokra van szükség. A földközi tengeren keresztül 85%-kal kevesebben érkeznek most, mint tavaly. El szoktuk felejteni azt, hogy mi volt a helyzet két vagy három évvel ezelőtt. Ne gondolják azt, hogy megoldottuk ezt a problémát, éppen ezért nem kell foglalkozni már a kiváltókokkal, és nem kell többet beruházni, és ez örökre így is marad hogyha kevesebbet, kevesebb pénzt ruházunk be, akkor két év múlva visszatér a két évvel ezelőtti helyzet. Úgyhogy emberi, az emberi fejlődéssel kapcsolatos kérdések merülnek itt fel. Ez a, az európai biztonságnak és stabilitásnak a legjobbat akkor tehetjük, hogyha az afrikai emberi tőkébe fejlesztünk, te, ruházunk be, hogyha és ezáltal biztonságos lesz Európa is. Tudom, hogy vannak itt eh, migrációs szakértők is, és a legális Európa jutási lehetőségekről még lesz, eh, azt hiszem, eh, erős lesz vita, de ez na- nagyon jó átkötés nekem. Nagyon sok ösztönző eredményt tudunk, ösztönző eredményről tudunk, és talán a Gates alapítvány is be tud számolni néhány ilyen esetről. Parancsoljon. For having me here. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide ma. Nagyon izgalmas ez az ülés. Itt vannak a vibe -ok, és teljesen egyetértek azzal, amit Frederica Margarini elmondott. Európa alul becsüli saját jelentőségét, azt az inspiráló erőt, amit más országok számára jelent, az állami költségvetések kiegészítésével, Óriási különbségek, óriási változások köszönhetők ennek, és a következő MFF-ben is jó, hogy megmaradt az ember humán fejlesztés és szociális inklúzió prioritása. Nos, hogyan érdemes fejleszteni. 1958-ban ült össze az Európai Parlament először, akkor három éves voltam, de ugyanebben az évben egy hatalmas éhínség söpört végig Kínán, ahol több tíz millió ember halt meg, és csak ennek következtében a globális, a világ várható élettartalma majdnem egy évvel csökkent. De jelenleg Kínában jobbak a mutatók, mint az átlag, 77 évig élnek az emberek, és a kínai lakosságnak csak 1%-a tekinthető szegénységben élőnek. És Kína persze nem az egyetlen példa, hasonló számokat látunk más országokban is, az utóbbi hat évtized során nagyon sok minden javult. 58-ban még a világ lakosságnak többsége súlyos szegénységben élt, a 90-es években ez 10%-ra csökkent. Van egy kedvenc statisztikám, ez az ötödik életévüket megérő gyerekek ö, ö, ö, száma. Ez jól mutatja egy adott ország fejlettségét. 1990-ben még 11 millió gyermek halt meg a világban. Tavalyra ez 5 millióra csökkent, vagyis több mint 50%-kal csökkent az arány, miközben a létszámuk szerencsére gyerekeknek jelentősen megnőtt. Ez nagyban függ az önök nagy lelkűségétől, amivel oltások bevezetését támogatták világszerte. Nagyszerű dolog ez, és a világban végbe ment fejlődést nagy részt az Európai Uniónak is köszönhetjük. Európa nélkülözhetetlen partner volt, marad, hiszen az Európai Unió adja a globális gazdaság 22 százalékát, ugyanakkor a globális segítségnyújtás, fejlesztési támogatásnak 57 százalékát adja, és csak az európai intézmények maguk a világon 16,5 milliárd eurós éves költségvetésük, fejlesztési költségvetésükkel a negyedik helyen vannak a világlistán. Ez a színes ábra mutatja körülbelül, hogy mekkora az Európai Unió aránya a világ összes fejlesztési pénzében, ugye több mint a fele. Az USA-hoz képest is sokkal nagyobb, és ez a gazdaságok méretével nem feltétlenül arányos. Ez is mutatja, hogy nagyon fontos az Európai Unió szerepe. Európának nagy lelkűnek kell maradnia, mert ha nem így lenne, akkor súlyosan sérülne a világban a fejlesztés támogatások ügye. Jó lenne, hogyha a kongresszus is az USA-ban hasonlóan gondolkodna. mire költjük a pénzt és mennyi pénzt, és milyen a minősége a pénzköltéseknek a különböző ágazatokban. Nézzük meg az egészségügyi ágazatot, amelyhez legjobban értek. Hatalmas fejlődésen mentünk át. A Global Alliance for Vaccines, az oltások elterjesztését segítő segélyszervezet, amely a gazdag országokban, a szegény országokban próbálja átirányítani a vakcinákat, a, a tüdőgyulladás, a, vérhas elleni oltások révén hatalmas eredményeket ért el. A gyermekbénulás is komolyan visszaszerült. 1988-ban még 350 ezer új gyermekbénulásos esetet regisztráltak, tavaly 22 ilyen eset volt az egész világban. Vagyis hát nulla felé tart a dolog, és csak a gyermekbénulás kiszorításában elért szerepe az EU-nak hatalmas a GPEI, a Global Polio Eradication Initiative-re 14 millió eurót költött az EU. És 27 millió ember életét mentette meg. Erről keveset beszélünk, és arról is, hogy hogyan függ össze a szegénység a betegségekkel. Hova tartunk? Mi a jövő? képesek leszünk a jövőben ugyanezt a fejlődést fenntartani, a szegénységet a felére csökkenteni. Én optimista vagyok, de azért azt is el kell, hogy ismerjem, hogy ez továbbra is hatalmas kihívás, és főleg a demográfiai mutatók miatt, mert hogy annyi ember, annyi gyermek születik a világban, ez az ábra azt mutatja, hogy ö, évente ö, 134 ö, millió gyerek születik, és ö, főleg Fekete-Afrikában születnek ezek a gyerekek. 25%-a az új születéseknek, a születéseknek afrikai, és ez a létszám, a fiatalok létszáma úgy fog alakulni, hogy néhány évtizeden belül Afrika adja majd a világ fiatalságának 50%-át. Mit jelent ez konkrét számokban kifejezve? Ez azt jelenti, hogy 2050-re minden súlyos szegénységben élő embernek 90%-a Fekete Afrikában, két-három országban fog élni, miközben Ázsia országai ö, már rég felzárkóztak addigra. És ö, a világ legszegényebb része Nigéria és a Kongói Demokratikus Köztársaság lesznek, ahol 2050-ben a lakosság 40%-a várhatóan sajnos szegény lesz, és ez 600 millió embernek felel meg, ami több, mint az egész Európai Unió jelenlegi lakossága. Ezzel szemben az új és jó hír az, hogy nagyon sok oktatási egészségügyi program működik a térségben, sok innováció történt és történik, a munkavállalás struktúrája változik, globálisan és Afrikában is, de azért az ázsiai pozitív tapasztalat, kínai, indiai pozitív tapasztalat átültelése Afrikába nem lesz automatikus, ehhez óriási erőfeszítésekre van szükség. Többféle szenáriót vázolnak föl a szakemberek, akik az emberi erőforrás, emberi tőkébe való beruházást tartják a legfontosabbnak. Ki kell tartanunk, erőseknek kell lennünk, és kezelhető lesz ez a probléma is, a sok fiatal ember végül is a produktivitás, a termelékenység záloga is lehet, hogyha megfelelő struktúrák működnek. A HIV vírus visszaszorításának köszönhetően ugye a szaporaság a túlélési arányok tovább nőnek, Beszéltem az innovációról röviden. Éppen egy olyan konferenciáról jövök Berlinből, ahol a világ új a kifejlesztői tanácskoztak, és a, a, a TBC, a tuberkulózus elleni vakcina kifejlesztésén már nagyon régóta küzdködünk. A BCG oltás ugyan létezik, de nem eléggé hatékony, és most úgy tűnik, hogy a tuberkulózis ellen is sikerül végre áttörés lesz ez oltóanyagot bevezetni. Ez egy új típusú, a ribonukleonisavba beépülő oltás lesz, és ez állítólag tömegesen, viszonylag olcsón és gyorsan fog hatást elérni, akár néhány hónap alatt. a korábbi oltás minimum három és fél évet vett igénybe, hogy mérhető hatást érjen el. Ez persze költségvetést kell rendelni, és kutatási költségvetést is, ugye, ezt ne felejtsük. De ha ez megtörténik, akkor meg lesznek azok az eszközök, amelyekkel ugyanúgy, ahogy a gazdák jobb vetőmaghoz jutnak, kiírtható lesz ez a betegség is. A klímaváltozás elleni harc is hatalmas kihívást jelent. Itt is zajlik az innováció, egyfelől az üvegház hatások, hatású gázok kibocsátására vonatkozó korlátozó intézkedések, megelőző intézkedések és a kezelő intézkedések területén is. Sok múlik azon is, hogy milyen gabonákat termeszt a világ, és ezeknek a elterjesztése milyen ütemű új ö, ö, vezető szerepet kell vállalnia itt sok ö, szereplőnek, önök ezt vállalják, jó lenne, ha az USA is vállalná, és remélem, hogy a következő, önök következő 7 éves költségvetés időszakában is marad majd még eszköz a fejlesztésre. so nice when people come olyan jó dolog, amikor az emberek eljönnek hozzánk vendégségbe, és minket méltatnak. Köszönöm szépen, hogy köszönöm, hogy ráirányított minket a helyes útra. Bill, azt hiszem, hogy élettörténet első fejezete arról szól, hogy hogyan robbantottad elemeire a világgazdaságot a találmányoddal. az egész világgazdaságban lehet arra számítani, hogy jövőben lesznek ilyen nagy megrázkodtatások. A klímaváltozásért felelős országok, ezek általában a fejlettebb és gazdagabb országok, az elmúlt öt évben nem túl sok pénzt szántak ezekre a célokra. Sajnos nem ők, nem sajnos, de az a, a helyzet, hogy nem ők szenvedik ezt meg annyi, hogy annyiban kell megszenvedniük a hatást, hogy keves, kevesebb szer mehetnek el turistáskodni, és korazátagyokat meg felkeresni. Alapvetően az afrikaiak szenvedik meg a klímaváltozást, akik egyetlen felelősek a, a probléma kialakulásáért, ez nagyon igazságtalan. A klímaváltozás esetében el kell mondani ezt, hogy vannak emberek, akik szerintük ez nem, akik szerint ez nem probléma, ez, és ez nagyon fájdalmas, Mások meg azt gondolják, hogy hát, olcsó napenergia, olcsó vízenergia, a szélenergia, akkor miért nem lehet ezt megoldani? Ez is egy fájdalmas álláspont, mert megbízható energiára van szükség, az egész közlekedést, szállítást, buszokat, repülőket meg kell, át kell állítani, de a cement, az acél helyett, a műtrágya helyett is ki kell találni valamit még ha optimistán gondolkodunk az innovációról, még akkor is be kell látnunk, hogy össze kell magunkat szedni. Egy úgynevezett Breakthrough Energy csoportnak vagyok az elnöke. Európai innovátorok dolgoznak ilyen típusú problémákkal. Ez azt jelenti, hogy elkezdtünk ezzel foglalkozni. Elég gyorsan reagálunk-e? meg fogjuk ezt még szenvedni, még akkor is, ha csak másfél vagy két Celsius fokkal növekedik az átlag hőmérséklet, még azt is nagyon nehéz elérni, de még akkor is megszenvedjük ezt. Egy adaptációs bizottságban is dolgozom, de a hatás csökkentés is egy nagyon komoly feladat. Ez két külön probléma valamilyen szinten. Ahogy Afrikát tele kell rakni napelemekkel, nem hiszem. Ők a kibocsátások 2%-áért felelősek csak. Persze, Afrikának is oda kell figyelni, és ők nekik is segíteni kell a, a probléma megoldásában, de a nyugat, illetve a közepes jövedelmi országok, különös tekintettel Kínára, akiknek meg kell, old, meg, meg kell változtatni a helyzetet. Azt gondolom, hogy össze kell fognunk, és közösen kell jó irányba elindulni. Az egyik részem azt mondja, hogy globális fellépése van szükség, egyedül nyilván egyetlen ország sem csinálja ezt, és a különböző járványok esetében is egyértelmű, hogy össze kell fognunk. És amikor látom, hogy itt vannak ilyen ellenirányzatok, akkor aggódom, mert szerintem a legfontosabb problémákat csak együtt tudjuk megoldani. Hát akkor azt hiszem, hogy a szénbányászok összeülhetnének, az Egyesült államok beliek, meg a nálunk dolgozók is, hogyan lehet az átállást megoldani. Ha úgy látom, akkor, ha jól látom, akkor 17-10-ig itt tudnak maradni. Hát, ha ide van írva önnek, önöknek, akkor ez, önnek ez biztos így van. Jó. Most bárki hozzászólhat, be kell mutatkozni, másfél perce van mindenkinek lehet képviselő is más valaki, és aztán megnézzük, mennyi időnk marad. Ön volt az első, és aztán egy hölgy hátul. 90 másodperce van, parancsolja, mutatkozom be. My name is Anna Litz, I'm a member of the... Anna Litz vagyok az Európai Parlament képviselője a szociáldemokratáknál. Federica Mogherini rámutatott arra, hogy a politikai eh, frakciók is nagyon küzd a eh, fenntartató eh, célokért, Ön mennyire érzi úgy, hogy az Európai Unió kész arra, hogy ezeket a célokat képes támogatni? Hogyan tudjuk ezt az előtérbe helyezni? Hogyan tudunk egyfajta keretet teremteni a vitákhoz? Hogyan lehet együttműködni? Hogyan lehet ezt elérni? Mit kell tenni ahhoz, hogy nem csak itt ezen az ülésen, hanem a külpolitikában is ezt jobban látassuk. Jók a kérdések is, de az is jó, hogyha megjegyzéseket tesznek. Erre majd kitérünk. Funzika úr következik. Itt van valahol. Köszönöm szépen. Az SDG-kről már régóta beszélünk az elmúlt években. Elmondhatjuk, hogy a digitális technológia előnyeit már látjuk, abban a tekintetben, hogy el lehet ezekkel érni a fenntartható fejlesztési célokat. Másrészt viszont azt is tudjuk, hogy az új technológiáknak óriási hatása van, főként a fejlődő országokban. Ezek növelhetik az egyenlőtlenséget, és a negatív külső externiáliákat is erősíthetik. 3,6 milliárd olyan ember van, akik még nem rendelkeznek internet összekötetéssel. És ezért, amire koncentrálni kell, és most jönnek a kérdéseim, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az innováció nem mélyíti el a már meglévő társadalmi um, szakadékokat azok között, akik rendelkeznek technológiával, és azok között, akik nem? Hogyan lehet megválaszolni a jelenlegi kihívásokat úgy, hogy ne erősítsük meg azokat a hajtóerőket, amelyek erősítik az egyenlőtlenséget. Még két-három képviselő következik még, és utána még mások is szót kapnak, a hölgyet hátul, nagyon, nagyon röviden. Elizabete vagyok. Gyakornak vagyok itt az Európai Parlamentben. Gyakran az EU-t azzal kritizálják, sajnos elmegy a mikrofonja hozzászólónak, nem halljuk. Azzal kritizálják az EU-t, hogy hogy foglalkoznak az oltással. A Balkánon azt láthatjuk, hogy az emberek nem akarják beoltatni a gyereküket, viszont nagyon sokan meghalnak a kanyaró miatt. Köszönöm szépen, Antonella vagyok. Mi egy olyan szervezet vagyunk, amelyek a fiatalok vállalkozó kedvét erősítik. Ruandában van egy 22 éves olyan személy, aki a fő vízszolgáltató a falujában. Bill Gates-től és Magrini asszonytól kérdezem azt, hogy mit tud tenni az EU azért, hogy a fiatalok vállalkozók legyenek, és olyan szociális vállalkozást állítsanak fel, amelyek a fejlesztési célokat szolgálják. Manikins képviselő következik. Köszönöm szépen Gates úrhoz szólok szocialista vagyok Lettországból, filozófiai kérdésem, hogyan látja ön a civilizációnkat a következő 50 évben, háborúk, technológia, konfliktusok, Kuluglu úr, igen, ez én vagyok, Gates úr, vagy, uh, úr, Kuluglu úr, úr vagyok, képviselő az lp e ben a klímaváltozás kapcsán láthatjuk, hogy a Trump kormányzat negatívan áll ehhez a kérdéshez. Ön ezt hogyan értelmezi? Mit gondol erről? Lehet-e itt egy megfelelő megoldást találni a Trump kormányzattal? Popán úr. Gates úr, mit gondol a bizottság azon javaslatáról, hogy a nagy cégek, főként a digitális cégek esetében ott kell megadóztatni őket, ahol a profitra szertesztek, nem ott, ahol a székhelyük van. 9 percük van, mondja a moderátor. Már korábban elmondtam, hogy nem, nem biztos, hogy minden kérdésre az EU a válasz, de egyetem, hogy az LTTG e a jó válasz minden fejlesztési kérdésre. E, Emma ezzel kapcsolatban bizonyára tud választ adni. Először is néhány szóban köszönetet mondanék Margarini asszonynak, illetve Bill Gates úrnak a munkájukért, hiszen kik, ki beszélhetne jobban a nagy lelkőségről, mint ön, és itt az új partnerség, amit Federica is említett, ez valóban ösztönző. Ez a két koncepció kötődik egymáshoz, azért, mert a nagylelkűség és a partnerség olyan koncepciók, amelyre, amely arra épül, hogy sokkal jobb az együttműködés, mint a konfrontáció, ez jobban megvetően a problémákat, és nem arról van szó, hogy a saját érdekeket tesszük előtérbe az érdekek, gyakran úgy tűnnek, hogy a saját érdekeink a, a legfontosabbak, míg a nagylelkűség, a, az együttműködés másra épül, arra, hogy közösek az érdekek. Azok a témák, amelyeket említettek, és amelyeket mi is azonosítottunk, úgy gondoljuk, hogy közös problémák vannak itt, és itt nem egyértelműek a válaszok, Európában sem, sem máshol sem ezek a következő területek. Az első az az, hogyan lehet leküzdeni a klímaváltozást, hogyan lehet a globalizációt igazságossá tenni, és itt már megjelenik a digitalizáció kérdése is, hiszen azok a feltételek, amelyek mellett Kína sikeresen csökkentette a szegénységet, azok nem ugyanazok a feltételek. A digitális, a digitális, a digitalizáció előre törése sok mindent megváltoztat, új szabályokra van szükség, hogy ezzel szembe tudjunk nézni, segíthessük a szegényebb országokat, megfelelő szociális rendszerekre is szükség van ehhez. A harmadik terület, meg kell előzni a konfliktusokat, békét kell teremteni, e, erről is beszéltük, meg kell védeni a nemzetközi működés alapjait, a demokráciát, a jogállamiságot, a multilateralizmust. Láthatjuk, hogy ez mennyire kötődik ahhoz, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez, ez a fajta együttműködés egy elit projekt, erről is, e, ezzel szembe is fel kell lépnünk. Az EU-nak is van szerepe, a tagállamoknak is, az EU nem helyettesítheti a tagállami szociális igazságosság hiányát. Akit érdekel, az egy nemzetközi együttműködés. Bill ezt ön is látta, hogyha nincsenek meg a megfelelő partnerek a másik oldalon, akkor semmisé válnak az erőfeszítések. A digitalizációval tényleg be kell fektetni abba, hogy megértsük, hogy mi is a technológia, és milyen fajta új lehetőségeket teremt ez a kevési felett országok számára, olyanoknál is, ahol nincsen verseny eh, előny. A fő kérdés az az, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy eh, itt eh, legyenek érdek és előnyök is, például az adózás tekintetében. Ön is beszélt az igazságos rendszerről. Ez egy nagyon kemény dolog, amivel szembe kell néznie az EU-nak, illetve a tagállamoknak, hogy egy olyan adórendszert találjanak, amely megfelel a közjónak a tagállamainkban, külföldön is, és regionális szinten is mi értjük a 2030, mi úgy értelmezzük a 2030-as agendát, illetve ezeket a fejlesztési célokat, hogy a közös jóért teszünk globális, helyi, illetve nemzeti szinten, és ezt meg kell tanulnunk, de úgy gondolom, hogy jó látni azt, hogy itt ebben a teremben itt közös nevezőn vagyunk. Ezt mindenképpen tükrözni kell helyi szinten, illetve nemzetközileg is. Koherenciára van itt szükség a nemzeti, illetve a nemzeti fellépés tekintetében. Nagyon fontosak ezek a témák az európai választás kampánya szempontjából is. Lehet, hogy nem ezzel lehet megnyerni rövid idő alatt a választásokat, de nagyon fontos, hogy lefolytassuk ezt a vitát a társadalmainkban, mert különben elfeledkezünk erről, és nem értjük azt meg, hogy mennyire rossz irányúak a rövid távú értelmezése jelenlegi kihívásoknak. Azt, hogyha befektetünk az EU, az Afrikai Unió együttműködésében, ez egy nagyon jó módszer. Nem kell monopóliumokba befektetni, nem úgy kell gondolkodni, hogy vannak problémák és megoldások, szerint egyformák a problémák, és meg kell találni a megoldások irányába az utat. Arra jutottunk az előző panel végén, hogy mindenképpen kiállunk majd az együttműködés, illetve a fejlesztés mellett. Megadjuk mindkét végignünk a szót, és utána lesz még egy részletesebb megbeszélés. Bill, köszönöm szépen, nagyon sok okos dolgot hallottunk, persze az adórendszerek lehetnek progresszívak, a társas, társasági adóra vonatkozóan, vagy jövedelem adóval kapcsolatban, nem is értem, hogy miért nem progresszívebb ezek. A digitális technológia általában áldás. Persze vannak kihívások, van, ami ebből előre nem látható, még a fejlesztők sem nincsenek számukra is váratlan. A digitális bank kiszolgáltatásokat használják egyébként Afrikában is, tehát nagyon alacsony költségekkel még a legszegényebbek is tudják ezt a technológiát használni, és a, az is nagyon fontos, hogy egyszerű esetekben lehet ezt használni, megnézzük, hogy a munkások ellátják-e a munkájukat, iskolát is lehet építeni, ezzel ezt lehet ellenőrizni, stb. stb. Tehát tehát a kormányzás ellenőrzésének kiváló eszköze ez. A cél az, hogy ezek az országok, a fejlődő országok önellátóak legyenek egy idő múlva. Ami az Egyesült Államok támogatását, segélyeit illeti, hogyha az EU ugyanilyen nagy lelkű marad, akkor de az Egyesült Államok lehet, hogy valamennyire csökkenti a segélynek mennyiségét, de nagyjából haz, ha, azonos marad ez. Ami a fenntartható fejlesztési gólok, célkötőzéseket illeti, persze mindent megteszünk azért, hogy a pénzt a lehető legjobban használják fel. 17 ilyen célkitűzés van, vannak alcélkitűzések, elég bonyolultak, és az ENSZ éves közgyűlésén ott vannak a, azok a felelősök, akik ezeket a célkitűzésekért felelősek, ezt megbeszéljük, megnézzük, hogy mi hol teljesítünk jól, hol kevésbé vannak könnyebben elérhető célkitűzések, vannak nehezebben elérhetőek, és azt gondolom, hogy ezek a célkitűzések egyértelművé teszik, hogy mit a, szeretnének a fejlődő országok elérni, kevesebb legyen a gyermekbénulásos eset, kevesebb legyen a kisgyermekek, kevesebb kisgyermek veszítse életét. Ezt szerettem volna mondani válaszként. Örülök annak, hogy örülök annak, hogy le egy panelbe lehetek, mert mindenre meg tud válaszolni. Három dologra hadd térjek vissza. Afrika demográfiai helyzete pontosan úgy néz ki, hogy azt Bill leírta az európaiak számára nagyon fontos az, hogy ne feledjük el. 17 kilométerre van tőlünk Afrika. Egy anekdotát sokszor megosztok a közönséggel. Én déleurópai vagyok, és én engem is meg, meglepett, hogyha az ember Tunéziából Máltára utazik, akkor délre utazik. Tehát vannak Európának olyan részei, amelyek Afrikától délre helyezkednek el. A dolgok nem feketék és fehérek. Együtt vagyunk, hogyha Afrika megbukik, akkor Európa sem lehet sikeres. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ha, aki, minél messzebb van az ember, annál jobb a helyzet, de én ebben nem hiszek, hiszen globalizált világban élünk. Lényeg az, hogy szomszédainkról van szó. Hogyha, hogyha eh, nagylelkűek vagyunk, ez valójában az eh, önzőség legjobb módja. Tehát nekünk mindenképpen eh, nagylelkűeknek kell lennünk, és eh, ezzel magunknak teszünk jót. Utolsó gondolatom, egy fiatal afrikaiból, hogy tehetünk vállalkozót. Nos, az összes eszköz, a teljes eszköztárunkat föl kell használni. Az afrikaiak erre azt szokták mondani, hogy oktatás, hitelhez való hozzáférés, megfelelő intézményrendszer, korrupcióellenesség, racionális bürokrácia, infrastruktúra, fizikai, illetve digitális, és nagyon fontos ez is, megfelelő klíma feltételek, fizikai klíma is, meg befektetési klíma is. Az összes rendelkezésre álló eszközt tehát be kell vetnünk, a fejlesztés is egély, vagy támogatás nem elegendő, a kutatásnak is erre kell koncentrálnia. És Billnek igaza van, a külső fellépésre nem véletlenül növeljük a költségvetést az új tervezetben, illetve a kutatásra is mert ha csak egy dologra koncentráljuk, akkor nem tudjuk megoldani a problémát. Lehet, hogy egyáltalán nem tudjuk megoldani a problémát, de szerintem ez a legjobb módja. Még egy utolsó gondolat. Azt hiszem, itt a teremben már minden, mind meg vagyunk győző, győzve a helyzet fontosságáról, vagy a kérdés fontosságáról, de másokat kell most meggyőznünk, és a parlamentnek kell döntéseket hoznia, illetve megfelelően kell majd kampányolni, amit mm, reméljük, hogy az valahogyan lecsapódnak majd, még főleg pozitív módon lecsapódnak majd a közvéleményben. Erről mindenképpen beszélni kell tehát, és hogyha elég bátrak vagyunk, akkor ezt fel is tudjuk használni. Egyértelművé vált most egy óra alatt, hogy ha beruházunk a fejlődésbe, az a racionális, értelmes dolog. A kérdés az, hogy megteszük a helyes, racionális, lépéseket, meghozzuk ezeket a racionális döntéseket? Ez a valódi kérdés. Európában máshol is szerintem az európaiak elég racionálisak maradtak, most pedig az lenne a feladat, hogy másokkal összefogva ezt folytassuk, és úgy legyünk önzők, hogy másoknak adunk. We a fejlesztést megvédjük, vitázunk róla, elmélyítjük. Ez a három dolog mind délel kezdődik, és a szívünkbe kezdődik. Köszönöm szépen, hogy ebben azt hiszem egyetértünk. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Right, if we could please have uh, our final three speakers. James Sebastian Franket szólítom, három előadónk lesz a második panelban. Yes, which is, um, there were, I, I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 If those were leaving, there's a way out here because we're going to start and so you can leave quietly. Erre lehet kivenni, mutatom, és akkor el is tudjuk kezdeni a második panelt. Okay, we're going to defend, debate and deepen. Tehát akkor defend, debate, deepen. Elmélyítjük, megvédjük és megvitatjuk Uh, a fejlesztést. James, James McKee, Sebastian Treyer és Frank Engel a vendégeink itt a pódiumon. Köszönöm szépen, James McKee-t halljuk. Már eddig is nagyon izgalmas volt ez a vita Bill Gates és Frederica Mogherini jelenlétében. Nekem az jött le az előző eszmecseréből, hogy tényleg, ahogy Linda is mondta, most van a jó pillanat most kell meglovagolni a hullámot a választások előtt, amikor új biztosok lesznek majd új képviselők, és bő, bőven van mit megvitatnunk. Reméljük, hogy az ITTG-nél ehhez hozzájárulunk majd, járulhatunk majd. A globális fejlesztési célok végül is egyfajta ígéret az emberiség számára, amiből nem szabad visszalépni, de az is igaz, hogy a mai technokrata világban a technológiai megoldások mellett azért másfajta megoldásokra is gondolni kell. Második vagy harmadik tanulság számomra, hogy közösen kell fellépni. Ezt ugye eddig is sejtettük, de az SDG-k kapcsán újra, meg újra fölmerül a probléma, hogy nehéz partnerségi kapcsolatokat kialakítani. Nem új a szó a fejlesztési ágazatban, de mégis újra meg újra definiálni kell, hogy mit értünk partnerség alatt, változnak a partnerségek, a célok, az együttműködési keretek. Bill Gates maga is hangsúlyt helyezett arra, hogy elmondja, hogy a fejlesztési támogatások alapvetően működnek, és érdemes rákölteni, a fejlesztésre költeni, mert hatalmas eredményeket értünk el a szegénység visszaszorításában, betegségek visszaszorításában ezek által. Tehát megfogható a siker. De azt is hallottuk, hogy az is fontos, hogy új módszerekre új együttműködési modellekre is szükség van. És hallgatnunk kell az új hangokra, azokra, amelyek innoválnának és valóban új megoldásokat javasolnak. Egyes régi megoldások is működhetnek, folytathatók, de változik a világ, és bőven van okunk, és persze kényszer is az innovációra. Az egyik gondolat, ami felmerült az előző vitában, ez sem új, de egyre fontosabb, hogy a segélynyújtás nem elegendő, sok egyéb eszköz van és kell, hogy legyen. Kell a szegénység kapcsán fellépnünk, de a klímaváltozást is kezelni kéne, a politikai konfliktusokat, és mivel a pénz korlátozott mennyiségű, szinergiákat kell teremteni a célok között és a pénzek között. És hát tény alapú igazolható fellépésekre van szükség. E tekintetben sokat fejlődött a világ, itt Európában is. Itt Európában azonban bizonyos SDG-knek a kezelése elmaradt, küzdünk velük, azzal ugyanis, hogy hogyan lehet a fellépéseket és a, az európai beruházási politikát és a belpolitikát egymással egyeztetni. Erről lenne talán most érdemes nekünk is egy kicsit elgondolkodni, eszmét cserélni. Hogy a nemzetközi ügyek tükrében mi a helyi tendő. És mik ezek az új módszerek? Ezek nem csak technológiai módszerek, nem csak tudományos áttörések, hanem azon is sok múlik, hogy hogyan kezeljük a programokat. Még régi modellek szerint osztjuk a pénzt, vagy vannak innovatív eljárásaink, és hogy megoldásorientáltak vagyunk-e. és ezek, ha vannak ilyen új és jobb módszerek, akkor mennyiben közösek, mennyiben sikerül őket elterjeszteni. Nos, úgy gondolom bevezetésképpen az utolsó gondolat, amit még el kell mondanom, az az, hogy, hogy az Afrikával folytatott, folytatandó párbeszéd, dialógus még csak most kezdődik. sokkal közösebben kellene a földközi tenger túloldalával fellépnünk. Mindkét kontinensnek vannak gondjai, és nem egy egyirányú kapcsolat, éppen ezért is. És ennek tükröződnie kellene a több éves költségvetési tervezésben is. Az MFF az egy technokrata párbeszéd, ez elkerülhetetlen. A számokról nem izgalmas beszélni, de nagyon sok múlik azon, hogy a következő parlament, a következő bizottság hogyan ö, jár majd el, ö, hogyan működteti a fejlesztési programokat, hogyan számolja el őket, és így tovább, és a civil ö, szektornak milyen szerepet ad. Ö, a tolmácsainknak el kell menniük félkor, úgyhogy kérem, fogják rövidre. Sebastian. A fő pontokra kívánok koncentrálni. Meglepett engem az az első részében a vitának, hogy azt mondták, hogy Európának többet kell befektetnie a fejlesztésbe, a külső fellépésre, az önérdekből is, de miatt is, hogy az értékeinket erősítsük. Ez volt a fő része a vitának. Ez pedig az volt, hogy a szegénység, az egyenlőtlenség elleni fellépés az egyik legfontosabb eh, érték. És valóban ez a fő elem, és eh, otthon is el kell végeznünk a munkánkat a szociális igazságtalanság leküzdésében. Az is fontos számomra, hogy az OD reményekeihez, de mindenképpen foglalkozni kell a globalizációval és azzal, hogy ez hogyan hat ki a munkahelyekre, az egyenlőtlenségre. Úgy gondolom, hogy a legutóbbi vita Bill gates is megmutatta azt, hogy az innováció is nagyon fontos, az, ahogy innoválunk Európában, és ahogy Európával, Afrikával együtt innoválunk, és nagyon fontos ebben a vitában. Nem csak arról van szó, hogy átöntjük az innovációt innen, nem oda, hanem e, itt egyfajta kapcsolatra van szükség. Az utolsó pontom a következő. Simon kihangsúlyoztad azt, hogy a stratégiák kialakítása választásokat is e, jelent. Ez így van nem lehet minden ugyanebben a fazékban, Natalia arra helyezte a hangsúlyt, hogy az összes teljes összeget növelni kell. Vannak olyan kérdések, ahol nem tudunk mindent elérni, választani kell a klímafinanszírozás, vagy, vagy egy másfajta finanszírozás nem lehet választani, mindkettőre szükség van. Vannak olyan kérdések, ahol viszont tényleg választani kell, és szerintem Afrika tényleg prioritás, ez egyfajta választás, amit mindenképpen támogatnunk kell.